az összes nyelvet ott megtalálják, és már többször is figyelembe vettük, hogy strike megjegyzés szerepel az ülés alatt, és reméljük, hogy az ülésünket minden rendben le tudjuk bonyolítani. Szeretnék a koordinátorok határozatára utalni, akik június 26-án kerültek szétosztásra a tagok között, és nem kaptunk ellentmondást, tehát így elfogadottnak tekinthetőek. A harmadik napirendi ponthoz érkeztünk, ami a mentesítés, és a tanács és az Európai Tanács általános költségvetéséről van szó. Szóval szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy Bács az eddigi jelentés tevő részvételével a tanács főtitkárságával többek között beszélgetés folytattuk, reggeliztünk együtt, kellemes hangvételbe, tehát nem csak reggeliztünk persze, és egy olyan memorandumon dolgozunk, egy szövegen, egy Memorandum of Understanding című dokumentumon, ami a mi nézőpontjainkat tartalmazza, és ez egyébként már a tanács rendelkezésére is áll. Egyébként még sosem tartottunk ennyire előrehaladott állapotban, én azt gondolom, hogy meg fogunk tudni egyezni, tehát ezért azt gondolom, hogy Vali kolléga utoljára kell, hogy javasolja a mentesítést. Jó, a jelentéstevőnek adom meg az ott parancsoljon. Közben a tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy a tiltakozásuk 37. napjához érkeztek a tolmácsokra vonatkozó egyoldalúan bevezetett kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt, és sajnálattal tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy emiatt túllépést nem biztosítunk. Elnök asszony egy perc türelmet kér, mert a tolmácsok beolvasták a bejelentést. A megértésüket tehát köszönjük, túllépést nem tudunk biztosítani a tiltakozás miatt, az egy oldalon bevezetett kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt. Most pedig az előadója a szó, Márko Válli. A mintéki azt mondtam éppen, elnök asszony, hogy fel kell, fel akartam újra hívni a figyelmet arra, hogy hangsúlyozzuk, hogy a parlament az egyetlen intézmény, amelyet közvetlenül választanak, és ezeket az állampolgárokat képviseljük, tehát elengedhetetlen az a párbeszéd, amelyet ön, illetve hát az egész bizottságunk folytat egy ilyen kényes kérdésben, abszolút meg kell oldani ezt uh, mielőbb. A tanács ugyanúgy, mint ahogy az általában lenni szokott, az április 18-i állásfoglalásra nem reagált, és az adminisztratív kérdések pedig nagyon fontosak. Az adófizetők pénzét hatékonyan kell felhasználni, és természetesen kétség kívül, amit mi teszünk itt ebben a bizottságban, annak is így kell működnie várjuk például az információkat a tanácstól, a tanács jogalkotási folyamatának átláthatóságáról, és azt is el kell mondanom, hogy az Európai Tanács, illetve a tanács költségvetésének a szétválasztása ezt a, sajnos nem fogadta el a tanács ezt a javaslatot, ezt a kérést az Európai Parlament részéről. Meg kellene erősíteni a nyilvántartást, az átláthatósági nyilvántartást, és remélhetőleg ezt a tanács megteszi, mert eddig nem történt meg ezek a lépések. Ami az ingatlanokat illeti, a tanács ingatlan politikáját, ezzel kapcsolatban sincs információ, a tanács továbbra sem közöl információkat, csak úgy, mint az Európai Ombudsman stratégiai vizsgálatával kapcsolatban, az ingatlanokkal foglalkozó szervezeti egységek sem közölnek információkat az ingatlanpolitikáról, pedig itt az adófizetők pénzéről van szó, akiket mi képviselünk, úgyhogy kérjük a tanácsot arra, hogy az ingatlan projektekről szóló állapotjelentést juttassák el hozzám. Felfüggesztették ugye ezeket a projekteket, azt mondták, a késedelmekről, a költségekről számoljanak be, például az Európa épület késedelmes befejezésével kapcsolatos költségekről, és így tovább. És a második rész pedig a jelenlegi helyzetről szól, emlékeztetjük a tanácsot arra, hogy ugye mentesítés, mentesítési eljáráshoz szükséges, hogy a parlamenttel elfogadható legyen az együttműködés, és konstruktív kétoldalú tárgyalások legyenek, amelyek aztán mindkét fél számára elfogadható megoldáshoz vezetnek, és a mentesítési eljárások során emlékeztetünk arra, hogy egész idáig nagyon sok nehézség merült fel, a tanácsot ugyanúgy kell ellenőrizni, mint bármely más intézményt. És egyébként a bizottság 2014. januárjában arra ösztönözte a két intézményt, hogy jó, jó együttműködést folytassanak, emlékeztetett arra, hogy a parlament által megfogalmazott ajánlások nyomon követésében együtt kellene, végrehajtásában együtt kellene működnie a tanácsnak. A találkozó a tanácssal oda vezetett, hogy valószínűleg lesz lehetőség arra, hogy javítsunk a helyzeten. Én is abban reményem, abban reménykedem, hogy a tárgyalásokat lezárjuk annak érdekében, hogy az állampolgárok adójának a felhasználásáról tényleg átláthatóan tudunk beszámolni. Várom a örömmel a munkát a kollégákkal, és természetesen mindenkinek a rendelkezésére állok, hogyha kérdése van, vagy észrevétele. Köszönöm szépen a jelentés rendelkezésünkre áll, és szeptember 10-én 2 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat. Szeretnék utalni arra, hogy a tanács marad eredeti álláspontjánál, mégpedig amellett, hogy a a szerződésben csak a bizottsági költségvetésre kerül kiadásra a mentesítés, és ezért nem tudom, hogy a Tanács Európai Tanács vonatkozásában ezt a problémát meg tudjuk-e oldani. Én megértem persze a tanácsot is, hogy nem szeretné azt, hogy politikai nyomást gyakoroljunk az Európai Tanácsra a mentesítés ügyében. Tehát azt gondolom, hogy az tanács és az Európai Tanács költségvetését hát ez egy szent tehene az Európai Tanácsnak, hiszen ez a nyomás, ami az Európai Tanácsra nyilván nem akarnak nyomást gyakorolni, tehát ezt meg is értjük, és ezért is nagyon óvatosan kell haladnunk az ilyen követelésekkel, és ezért azt gondolom, hogy a jelenlegi eljárásmód ö, tekintetében ö, talán azt gondolom, hogy inkább veszélyeztetnénk ezt az egész ügyet, mint sem, hogy támogatnánk. És azt gondolom, hogy itt transzparenciát tudnánk teremteni, ez nagyszerű lenne, de azt hiszem, hogy a jelenlegi helyzet állása alapján eléggé nehéz lesz, mert hiszen itt a tanácsra nem szabad, hogy rá törjük az ajtót. Elnézést, egy kolléga jelentkezett, parancsoljon. Sí, Salafranca úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Én is csak Bali úrnak szerettem volna sok sikert kívánni a jelentéséhez és a mentesítéshez. Nagyon fontos kiemelni ebben az eszmecserében, hogy ugyanúgy, mint mindig, az Európai Parlament az egyetlen olyan intézmény, amelynek joga van a mentesítés megadására. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, és a tanács, mint intézmény részt kell vegyen a folyamatba, az előadó felhívta a figyelmet, hogy különböző feladatok vannak, amelyeket a két intézmény ellát a szerződések értelmében. És a, a szerződés írja elő, hogy mik az Európai Parlament feladatai, például a mentesítés elfogadása. Ez kizárólag a parlamenthez tartozik, és ö, sajnos az eddigi évek során azt tapasztaltuk, hogy a tanács nem együttműködő. A 2009, 10, 11, 12, 13-as és 14-es évekre mindig problémák adódtak a mentesítéssel. Az előadó azt mondja, hogy egy mechanizmust hoztak létre, amely a passerel klauzulát életbe lépteti a tanácssal, és sikerül megoldani ezt a helyzetet. Váli úr jelentése felhívja világosan a figyelmet arra, hogy több kérdés van, amely megoldatlan, és a tanács soha nem, még azóta sem reagált a parlament tagjaira, illetve hogy el kellene választani külön az európai tanács költségvetését, és ezt sem tették meg az éves elszámolásokkal kapcsolatban is megjegyzi az előadó, hogy mi a helyzet, a különböző kérdésekről beszél, például a humán erőforrásokkal kapcsolatban, és a kategóriák, besorolási fokozatok, nemek, állampolgárság és szakképzettség szerinti bontás alapján ugye nem kaptuk meg, nem kapta meg a parlament a az információkat, és nagyon fontos, hogy a jelenlegi helyzetben például az átláthatósági nyilvántartást is megkapjuk. Váli úr jelentése a hagyományos sorba illeszkedik, az Európai Parlament mindig így reagált, a módosítók benyújtásának határidejével kapcsolatban, hát igyekszünk majd úgy elkészíteni a módosításokat, hogy sikerüljön jó minőségű szöveggel kiegészíteni a jelentést, de egyébként ezt érdekesnek és jó minőségűnek találjuk. Fontos az intézményközi párbeszéd. Meglátjuk, hogy a tanács szeretne-e lépéseket tenni, erőfeszítéseket tenni ennek érdekében, elfogadja-e, hogy a parlament ugye a saját kompetenciáit, feladatait látja el a szerződések értelmében. És szeretném még elnök azt, hogy meglagadni a lehetőséget, hogy megköszönjek az elő, megköszönjem az előadónak a munkáját. Kókolé.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 és szeretném az agályaimat is kifejezni, hiszen nagyon is egyetértek azzal, amit elhangzott, hiszen nagyon örömteli az, hogy pozitív jelzést kaptunk, és nyilván hát visszamenőleg ez még azért nehézségekbe ütközik, de talán már a tavalyi évet illetően megpróbálhatunk majd egy, egy új játékszabályok alapján az európai polgárok javára együttműködni majd az intézmények között, de hát azért akkor is aggódom azt illetően, hogy egy ilyen helyzettel konfrontálódunk, ami egyébként teljesen elfogadhatatlannak tűnik, mégpedig, hogy a tanács elnöke a saját mandátumára utal annak érdekében, hogy a tanácsi üléseket összehívja, de még csak, hogy nem is ez, hanem még ezen túlmenően még az alapvető kovenmentális funkcióját hangsúlyozva a tanácsnak, és akkor ezután egy olyan ülés történik, zajlik le, ami nem is teljes körül, hanem csak néhány tagállamot érdekel, a többieket nem. Tehát ez ez persze utána nyilván ö, ajánlásokhoz vezet a tanács felé, amely hát gyakorlatilag ugye az úgy hangzik, hogy a bizottság ebben nem illetékes, de hát itt minden esetre a tanácsi elnöknek nyilván kreatívnak kell lennie, mert hiszen azt mondja, hogy 16 tagállam szeretné ezt az ülést a tanácsban, hát ez így nem működik, ezt a bizottságnak kell egybehívnia, és a tanácsnak pedig el kell tudnia fogadni, hogy az ő szerepe abban áll, hogy az egyes intézmények között könnyítse a, a munkafolyamatokat, és a tanácsi feladatokat vállalja magára. Tehát ilyen, ez így nem működik, hogy az egyik ülés itt van, és egyébként a másik meg ott szembe, a másik oldalon, tehát ez, ez nem az ő felelősségi köre, erre emlékeztetni kell őt, hogy ez itt nem csupán egy véleménycsere a jó kapcsolatok jegyében, aminek egyébként mi örülünk, hogyha a főtitkár egyébként garantálja számára, számunkra, hogy ebben előrelépésre kerül sorol, nekünk a tanácsot emlékeztetnünk kell a kötelezettségeire. És, eh, és hogy itt egy másik intézményről van szó, aki egyébként majd utána a tagállami kezdeményezésre a döntéseket meghozza, és ezt azt gondolom, hogy nagyon világosan ki kell hangsúlyozni, hiszen itt nem az tette, ami egyébként a feladata lett volna. Igen, mondja az elnök, azt gondolom, hogy célra vezető, hogyha a mentesítési eljárást most ne egy olyan eszköznek használjuk, amivel az összes többi kérdést is megpróbáljuk megoldani, az nehéz lenne, de azt gondolom, hogy a mentesítési eljáráshoz vezető úton most tulajdonképpen sikerült enyhülést elérni, és hát egyébként meg még majd dolgoznunk kell rajta. Vali kolléga szeretne még egyébként, vagy a tanácsi képviselő szeretne valamit hozzáfűzni, akkor Vali kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm az árnyék előadóknak is a támogatást. Tehát szerintem konvergálnak a nézeteink, hogy ezzel a témával már évek óta foglalkozunk, és mindannyian figyeljük a, a helyzetet, az, azban az irányban dolgozunk, hogy megoldásra jussunk a végén. Hát az biztos, hogy fenn kell tartani a, a a nyomást, igyekezni kell ebbe az irányba haladni, ahogy elnök asszony is mondta, és reménykedünk benne, hogy akkor eredményeket tudunk elérni. Klinckalik algájait osztom. Ugye a 2016-os jelentésről van szó, hát, hát ha történik most valami, de rendelkezésre állok, és találkozhatunk a többi előadóval, és igyekszem majd a minél nagyobb kompromisszumot támogatni. Rendben, akkor eljutottunk a négyes napi rendi ponthoz, és Celler úr, aki még a Fejlesztési Bizottságban dolgozik, és majd akkor később csatlakozik hozzánk, ha még nincs itt. Akkor átugrunk a következő napi rendi pontra, és akkor erre majd később térünk rá. Így van? Nem, nem, nem várunk egy-két percet, ennyi időnk nincsen. Akkor térjünk rá az ötös napi rendi pontra. Csernobil, nukleáris biztonság és uniós finanszírozás. Üdvözlöm Vince Novákot, aki az EBRD Nukleáris Bizottság, Biztonsági Egységének igazgatója. Ez a napi rendi pont, ez nagyon fontos, és a legutolsó Nalinában, tehát látogatásból ered, ahol egyébként mi eh, érzékeltük, hogy ezzel a témával még sosem foglalkoztunk, tehát azzal konkrétan, hogy mi történt Csernobilban az EU pénzekkel, és hogy milyen eh, jövőbeli fizetéseket javashatnánk. Ezért is nagyon Örülök, hogy eljött Novák úr, és rögtön meg is kapja a szót, hogy még többet tudjon Csernobillal kapcsolatban elmondani nekünk, és a DEFCO főigazgatóság részéről Tomálin asszony is jelen van, aki pedig még a nukleáris biztonsággal kapcsolatos forrásokat kezeli, aki egyébként még majd még többet el tud nekünk mondani arról, hogy az Európai Uniós pénzekkel mi történik a DEFCO részéről. Parancsoljon, Novák úr! Thank you very much. Thank you very much for your invitation and for the opportunity to talk to this important committee. Uh, we, the bank has had uh, quite an Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a meghívást, ezt a fontos lehetőséget. Ez a bizottság tudja és figyelemmel követte végig a leszerelési programokat Bulgáriában, Litvániában, a Szlovák köztársaságban, és ez a rövid összefoglaló tehát a többi projektre fog összpontosítani, amelyet a bank finanszírozott, és igyekszem mindezt majd a nukleáris biztonság arra kihegyezni az Európai Unió és a szomszédos területeken. Kérem a következő diát. Ha itt megnézzük a múltbeli visszatekintést, minden a Csernobili balesettel kezdődött 1986-ban. A nemzetközi közösség éveken át ezután azon igyekezett, hogy reagáljon a kihívásokra. Ugye voltak nagy kockázatú reaktorok, amelyek az Európai Unióban és a szomszédos területeken működtek. Eh, és közben ugye a csernobili eh, kockázatok még mindig jelen voltak. 1992-ben a G7-ek Münchenben egy eh, cselekvési tervet adtak ki, hogy a biztonságot javítsák Kelet-Európában és a volt Szovjetunióban. Az Európai Unió tehát nukleáris biztonsági eszközöket teremtett meg, és számunkra nagyon fontos volt az, hogy az Európai Bizottság a G7-ekkel együtt a bankhoz fordult, a bankunkhoz fordult, és egy nukleáris biztonsági csapatot állítottak fel. És ennek a nukleáris biztonsági számlának is, ami megszületett, az volt a fő prioritása, hogy a rövid távú biztonsági frissítéseket el tudjuk végezni a kockázatot jelentő reaktorokon több országban. A várakozások szerint legalábbis arra számítottak az akkori politikai vezetők, hogy a reaktorok lezárásához vezet majd ez, de a tapasztalat aztán azt mutatta, hogy sokkal hosszabb időt vett mindez igénybe, mint sem arra akkoriban a politikai vezetők számítottak. Megpróbálom most röviden bemutatni ennek a hosszú útnak a legfontosabb lépéseit. Az EBRD most hét ilyen nukleáris biztonsági alapot kezel, és említettem, hogy ide tartozik a Csernobilnak nyújtott támogatás is, de a Csernobili alapról, a CSF-ről többet majd később fogok beszélni. Ennek a fő célja ugye az, hogy a baleset helyszínét biztonságosá tegye újra. Az Európai Bizottság és az Európai Alapok hatalmas hozzájárulást tettek, és erről nem sokan tudnak, az északi eh, dimenzió környezetvédelmi partnersége Oroszországban. Erről nem sokan tudnak. A cél itt az, hogy a környezetvédelmi eh, veszélyeket próbáljuk elhárítani. A szovjet nukleáris flotta működéséből származnak ezek az Észak-Atlanti térségben. És van egy új kezdeményezés, ami ismét az Európai Bizottság kezdeményezése, az ERA eh, Közép-Ázsiában, ez is egy ilyen környezetvédelmi helyreállító számla. Átfogóan általánosságban azt mondhatjuk, hogy a hét alap több mint 5 milliárd eurós támogatást kap az Európai Uniótól, illetve kormányoktól, leginkább a G7-ek kormányaitól és az EBRD alapjaiból körülbelül két és fél milliárd euró, amiből majdnem két milliárd euró a három leszerelési alapot támogatja, ez az EU hozzájárulása. A következő diát kérem. Ezen látható, elnézést kérek, hogy ennyire sűrű ez a dia, és ez a diagram, de ez a diagram mutatja jól az irányítási, az EBRD irányítási modelljét. És általánosságban ez az összes alapra vonatkozik. A figyelmüket csak a főbelemekre szeretném felhívni, azt gondolom, hogy fontos ennek a szakbizottságnak a munkájához, az önök munkájának a jellege miatt fontos ezt látni. Tehát az adományozó kormányok, a donor kormányok között és az EBRD között nagyon szoros és nagyon átlátható kapcsolat van. Tehát gyakorlatilag elszámoltatható, mindenki elszámol a donor kormányoknak, nem a bankigazgató tanácsának. A donor kormányok rendszeresen találkoznak, de rendszeres kétoldalú kapcsolatban vagyunk a fő donorainkkal, az Európai Bizottsággal legfőképpen, és örülök, hogy a bizottsági kollégák itt vannak most a teremben, de Csernobil esetében pedig van külön egy csoport erre, a G7-ek, az Európai Unió és az EBRD képviselőiből áll ez a csoport. Az elmúlt 6-7 évben több mint 50-szer ült össze ez a csoport, hogy a helyzetet figyelemmel kísérje. Az átláthatóság tehát nagyon fontos elem. Ami a pénzügyi irányítást illeti, az EBRT, EBRD menedzsmentje eléggé konzervatív, tehát így kezeljük az alapokat, ugyanúgy kezeljük ezeket a pénzeket, mint a saját forrásainkat, és ezek a pénzek eddig több mint 200 millió eurónyi kamatot termeltek, amelyeket az alapokba teszünk, de hát sajnos az euró eszközeinkkel most egy pici erózió következett be, mert ugye a negatívak a kamatlábak, ezt még nem tudtuk megoldani. A harmadik kulcsfontosságú elem az, hogy a források közvetlenül a szerződő félhez kerülnek, tehát nem a kedvezményezettekhez, tehát nem a kormányokhoz, intézményekhez, hanem rögtön a kedvezményezettek, a, rögtön a, a szerződő felekhez, és ez is nagyon fontos elem, amely biztosítja a felhasználás ellenőrzését. És azt is kiemelném, hogy garantáltuk azt, hogy a menedzsment, a technikai folyamatok és a közbeszerzés ellenőrzése nagyon szigorú. Ezt igaziból sokkal nehezebb megvalósítani, mint a pénzügyi irányítást, gazdálkodást. A projektek közül nagyon sok esetben ez az első ilyen jellegű, és a környezetvédelmi helyzet távol áll az ideálistól. Van egy, amelyre különösen büszke vagyok, egy dolog, ez pedig az, hogy szinte 5 milliárd eurót tudtunk kihelyezni szerződéses alapon, és végig biztosítani tudtuk a közbeszerzés integritását. Most kérem a következő diát. Nagyon röviden az északi dimenzió környezetvédelmi partner kapcsolatról Oroszországgal ez nagyon nagy kihívást, hiszen a szovjet nukleáris flotta az Észak-Atlanti térségben szörnyű nyomokat hagyott maga után. Ennek a programnak a fő célja az volt, hogy felgyorsítsuk a környezetvédelmi veszélyek eltávolítását. Hatalmas mennyiségben hagyta két radioaktív hulladékot és kiégett fűtőelemeket, szó szerint az Atlanti tenger partján, az Atlanti óceán partján. És a donorokkal kidolgoztunk 2007-ben egy stratégiai tervet, főcselekvési tervet, és emellett, hogy több kicsi tervet is megvalósítunk, három fő terv van. Az egyik az Andrejeva öböl. Az Andrejeva öböl az tulajdonképpen egy olyan öböl, ahol a tenger alatt járók ég, kiégett fűtő elemeit hagyták, több mint 20 ezer ilyet, ez hatalmas kockázatot jelent aztán a másik a LEPSE projekt, ez a 90-es évek elején volt nagyon fontos, és a híres papa tenger járó a harmadik, és a következő dián szinte idilli szépségű képet látnak, de a hajó, amit látnak, az a Lepse, Két vontatóhajó van mellette, és akkoriban ezt a hajót folyékony hulladékkal, jégtörőhajók, sérült jégtörőhajók üzemanyagával töltötték fel, és nagyon veszélyes volt, majd elmondom, hogy hol tartunk ebben a projektben. A következőképpen látják a világ egyik legjobban felszerelt, egykor legjobban felszerelt és legnagyobb erővel bíró atomtenger járóját. Nem tudjuk, hogy mi okból vonták ki nagyon gyorsan a forgalomból, de ki kellett vonni a forgalomból, és megtöltötték fegyver minőségű urániummal, és nem tudjuk, hogy hogyan lehet ezt az üzemanyagot kivonni belőle. És végül pedig ez is egy elég idilli fotó itt. Ez a hajó az Andrejev öbölből tavaly szállította a radioaktív hulladékok első szállítmányát. Az Andrejev öböl az egyik legjobb példája annak, hogy a multilaterális alapok és a kétoldalú segítségnyújtás hogyan tud párhuzamosan működni sikeresen a többoldalú alapokból finanszíroztuk a munka nagy részét, és az olasz kétoldalú program is részt vett, Norvégia is, a bizottság is, és ennek, együttműködés, ennek az együttműködésnek köszönhetően, a koordinációnak köszönhetően valósult meg ez a program. A következő diát kérem, és beszéljünk egy kicsit Csernobírról. A baleset utáni évtizedet azzal töltötték, hogy kétségbe esetten keresték a megoldásokat, tehát hogyan lehetne a problémát megoldani. És egy kulcsfontosságú pillanat az első politikai döntés 1996-ban, ami megszületett az EU-ban, és aztán be tudott indulni az úgynevezett shelter végrehajtási terv, tehát a befedés, és 1997-ben a G7-ek arra kérték az EBRD-t és a bizottságot, hogy hozza létre ezt az alapot, a CSF alapot, tehát a Csernobilt segítő alapot. És meg is indult a végrehajtás 1998-ban. Kérem a következő diát. Ezen a dián látszik a kiinduló pont, a program kiinduló pontja. Így nézett ki rögtön a baleset után a helyszín ezt örököltük tíz évvel később. Kérem a következő diát. Tehát így, néz, így nézett ki az a ö, borítás, amit ráépítettek. 1986 óta nem nyúltak hozzá, és belül pedig több ezer tonnányi kiégett, illetve e, még nem kiégett üzemanyag, több kiló plutónium, uránium, e, radioaktív anyagok. Azt hiszem, hogy a közvélemény jogosan aggódott annak idején, amiatt, hogy ez a szarkovág szarkofág beomlik, és egy újabb atomrobbanás következik be, és még a politbüró is amiatt aggódott, hogy az úgynevezett kínai ö, szindróma bekövetkezik, de tényleg a helyi, tehát ez ennek az összeomlásnak a kockázata valós volt. A következő diát kérem, ahhoz, hogy a programot értsük, nagyon fontos végrehajtani ezt a, a fede, fedezéket, védelmet biztosító tervet az Európai Uniós alapok támogatásával, nukleáris biztonsági célokat fektet le, döntéseket hoz, illetve a logisztikát biztosítja, a feladatokat azonosítja, tehát hogy hogyan lehet a célokat teljesíteni, de ebben a, plen, ebben a tervben nincsenek jogszabályi követelmények, illetve tervezési megoldások, tehát az intézményekről, a környezetvédelmről, az infrastruktúráról hallgat ez a terv. Tehát gyakorlatilag az egésznek a hatáját, a költségeket, az ütemezését később kellett meghatározni, miután megvizsgálták a helyzetet, a mérnöki elemzések elkészültek, akkor lehetett ezeket a lépéseket megtenni. Amikor én az EBRD-hez csatlakoztam, akkor a bank kockázatelemző folyamatain végig kellett vinni ezt a projektet, és azt mondta a felelős vezetőm, hogy ez egy olyan terv, amely ennél már nem is lehetne kockázatosabb. Tehát a legkockázatosabb az összes közül. A következő diát kérem. A projekt első időszakát azok a kísérletek jellemezték, hogy megteremtsük a feltételeket a végrehajtáshoz, és hogy egyáltalán elvéleti megoldásokat sikerüljön találni a, arra, hogy stabilizálni tudjuk ezt a szarkofágot, hogy ki, el tudjuk távolítani a radioaktív anyagokat. Nagyon nehéz volt ez az időszak, időszak és több akadályt le kellett küzdeni, valóban felmerültek tudományos, mérnöki konfliktusok, de voltak persze politikai konfliktusok is, és ugye nyilván az ágazat érdekei is előkerültek, de végül sikerült olyan elméleti megoldásokat találnunk, amelyeket majd meglátják, amelyek működtek. 2004-ben sikerült megkezdeni a munkát ezen a veszélyes helyszínen, a stabilizáció beindult, és a miniszterelnök elfogadta a terveket, így lehetett előrelépni. A következő diát kérem, így nézett ki a stabilizáció után ez a borítás, ez a szarkofág, és mindenki megnyugodhatott, hogy sikerült javítani, csökkenteni az összeomlás veszélyét a századjára. A következő ilyen lehet látni a föld mérföldköveket. Akik követték az előadásomat, látják, hogy 2007-re ugrottam, és 2004-ről. A közbeszerzés az három évig tartott, de ez egy külön történet. A főbb mérföldkövek itt, ahogy látják, oda vezetnek, amelyet remélünk idén decemberben elérni, hogy 2018-ban ezt az egészet átadhatjuk Ukrajnának. Egy-két fényképpel tudom illusztrálni a helyzet változását. 2011-ben, 2010-ben és 2011-ben még mindig ott tartottunk, hogy nagyon súlyosan szennyeződött volt a terület, és, és körülbelül 350 méterre kellett a, az új borítás építését megkezdeni, mert olyan nagy volt a sugárzási szint, és a dolgozók rengeteg köbméternyi homokot kellett, hogy eltávolítsanak innen, mert rádióaktív volt, ezt mind ki kellett cserélni. A következőképpen látszik, hogy a borítás összeállítása megkezdődött, és aztán 2016-ban szeptemberre ez a szerkezet már majdnem kész volt, 260 méter széles, 150 hosszú, és több mint 110 méter magas, és készen állt ez a szerkezet arra, hogy fölé csúsztassuk, tehát az eredeti borítás fölé csúsztassuk. A következő képen láthatják a szerkezetet, ami már a helyén van, tehát szinte készen áll. Arra számítunk, hogy minden vizsgálat és teszt, amely most zajlik, elkészül, lezárul decemberre. egy másik létesítmény Csernobilban, amely az előző árnyékában talán nem kap annyi figyelmet, a kiégett fűtőanyagok helye, ugyanis több mint 20 ezer ilyen egység volt, ilyen kiégett kazetta volt szintén a helyszínen, amelyet nem megfelelően tároltak, tehát ez a projekt is nagyon fontos, a biztonság miatt, illetve a Csernobil, leszerelés, Csernobil 3 leszerelése miatt a költségek 400 millió euróra rúgnak ennek a létesítménynek az esetében, és reméljük, a hidegtesztek már zajlanak, és reméljük, hogy a feldolgozás be tud indulni decemberben. A szerződőfél eredetileg ugye nem tudott műszaki megoldást találni, tehát 2007-ben a nulláról kellett újra kezdeni a projektet. A következő képen látszik, hogy mindez hogy néz ki. Ezek a tároló modulok, dupla falu tárolás lesz, tehát itt a következő száz évre itt fogjuk tárolni a fűtőanyagot. És akkor most térjünk vissza a pénzügyi forrásokra. Csak hogy röviden elmagyarázzam, hogy hogyan működnek ezek a programok a finanszírozási oldalról. A e, Csernobili e, védelmi alap esetében ugye magának a borításnak az elkészítése 2,1 milliárd euróba fog kerülni, ebből az új e, biztonságos borítószerkezet másfél milliárd, és egyéb projektek pedig 250 ilyen projektről van szó, amelyet a program finanszíroz, körülbelül 600 millió euróra rúgnak. a borítás végrehajtását két forrásból finanszírozzuk. Az egyik a Csernobili Védelmi Alap, ami ugye a donoroknak köszönhetően létezik, és a másik pedig az EBRD támogatása. Az EBRD ugye aláírta ezt a Csernobili féllel, és ahogy látják, az EBRD vált a legnagyobb önálló donorrá ebben az esetben 715 millió eurós összeggel erre a két projektre. Honnan jön ez a pénz? A bank nettó bevételeiből. És hasonlóan mondhatom az NSA-ra is, tehát a nukleáris biztonsági alapra, hogy a kiégett fűtőanyagok tárolása az erre vonatkozó létesítmény az kb. 450 millió euróba fog kerülni, és ez is társfinanszírozással működik. A Nukleáris Biztonsági Alap és az EBRD támogatása adja össze ezt az összeget. Itt ezen a dián igyekeztem összefoglalni a szakbizottság mostani ülésére az információkat. Szerintem ez egy fontos lebontás, érdekes lebontás a nemzetközi leszerelési támogatási alapoktól eltérő ugyanis a helyzet. Ott általában a bizottság eh, a teljes összeg 95%-át tette le. Itt az Európai Bizottság, az Európai Uniós költségvetés kevesebb, mint 20%-ot eh, nyújtott és arra kell felhívnom a figyelmet, hogy a bizottság egyik szerepe, amelyet nagyon sikeresen töltött be, az volt, hogy a projektre finanszírozást szerezzen. Nagyon jó szerepet játszott a bizottság, nagyon aktív volt, és ennek volt az eredménye az, hogy az EU-s alapokat nagyon jól fel lehetett használni, ebből a 20%-ból újabb 80-at lehetett generálni. Nagyon bőkező ek voltak a donorok, és az EBRD is támogatást biztosított. Még felhívom a kamatra is a figyelmet, ahogy láthatják elég jelentős ez, tehát csupán erre a három alapra 170 milliós összeg e, jelentkezik, tehát ennyi volt a, a kamat. A leszerelési alapokra egy újabb 100 millió eurós összeg e, volt érményes. A teljes összeg fölött az egyéb kategóriában a 45 millió euróra a pénzre vonatkozik, amelyet az alap a szerződő féltől kapott, aki az ISF 2-es projektet nem tudta megoldani, tehát sikerült visszafizettetnünk ezt a pénzt. Az itt az a 45 millió euró. Ezen a dián szeretném bemutatni a alapok által elért eredményeket. Azt már mondtam, hogy nem fogok a nemzetközi leszerelési, nukleáris leszerelést támogató alapról beszélni, de a munkánk fele legalábbis pénzügyi szempontból nem volt könnyű. Ha visszatekintünk, hogy honnan indultunk, 2001-ben indultunk, gyakorlatilag minden, ami működött, az a jó gyakorlat a bevált gyakorlattal ellentétes volt. Semmilyen feltétele nem volt meg annak, hogy sikeres leszerelési program működjön, nem fogom most felsorolni az összes feltételt, de nem volt leszerelési stratégia, nem volt cselekvési terv, nem volt nemzeti finanszírozás, ez szintén a szovjet idők öröksége. Nem voltak szakismeretek, nem volt meg a know-how, a leltár teljesen ismeretlen volt, és ez is egy örökség a szovjet érából, a jogszabályi keretek nem voltak megfelelőek, és mindenek a tetejébe nagyon erős ellenállás volt a leszerelés bezárással szemben, és ez a politika egész végig létezett, szinte a lezárásig. Voltak nehéz pillanatok, de ha most azt látom, hogy ma hol tartunk, akkor azt mondhatom, hogy nagyon boldog vagyok. Ugyanis 8 nagy kockázatú reaktort sikerült bezárni, ahogy az eredeti tervek azt előírták, és a leszerelés és az, az erőművek szétbontása most már olyan szinten tartanak, hogy nem megfordítható a folyamat, tehát nem lehet arra gondolni, hogy újra beindítsák ezeket. Az infrastruktúra az nagyjából megszületett, létrejött, egy-két elem még hiányzik, és nagyon örülök annak, tájékoztathatom önöket, hogy a múlt héten jártam Bulgáriában, és azt tapasztaltam, hogy az utolsó teszteket végezték a plazmaolvasztó létesítményben, amely annyira ellentmondásos volt 5-6 évvel ezelőtt, még itt a szakbizottság vitájánban is felmerült, és ezek a tesztek fantasztikus eredményeket mutattak. Nagyon nagy mennyiségben sikerült csökkenteni a mennyiséget, csak hogy illusztráljam, a hulladék mennyisége 81 szeresére csökkent, 81 részére csökkent. Tehát ez nagyon sokat jelent a hulladék hosszú távú tárolásában, azt hiszem ennek örülhetünk. És fontos azt is elmondani, hogy a reaktorokból a fűtőanyagokat, az üzemanyagot eltávolították. Ahogy Gressle asszony is látta Galinában, az ingalinai kettes reaktort az ütemterv határideje előtt 15 hónappal már kiürítették, tehát az üzemanyagokat eltávolították. Nagyon nehéz átmenet volt. Most nagyon, hál' Istennek nagyon kompetens és elkötelezett leszerelési szervezetek vannak, tudják a szakemberek, hogy mit tesznek, és elkötelezettek a leszerelés mellett, tehát most már ellenőrzésük alatt tudják tartani a helyzetet, és ráadásul a felügyeleti szervek is sokkal erősebb hatáskörrel rendelkeznek. A helyzet sokat javult. Persze kihívások még mindig megvannak, nincs befejezve a munka, amíg nem sikerül mindent leszerelni, és amíg a kéget fűtőanyagot nem lehet biztonságosan tárolni, addig azt kell, hogy mondjuk, hogy megvan egy kicsit még az a fenyegetés, tehát csak ha ez a munka lezárul, akkor mondhatjuk azt, hogy megszűnt ezen idők öröksége által megteremtett fenyegetés. De az országok, a fogadó országok, a támogatást kapó országok keményen dolgoznak. Csak nagyon röviden. Hatalmas előrelépést tettünk, és sikerült már csökkenteni a veszélyeket. Ahogyan láthatták a fotókon, sikerült a tenger alattjárókat leszerelni, és már májákban találhatóak a, található az üzemanyag. 2015-ben Ugyanez fog történni Lepszével is. A következő diét kérem. Csernobil esetében az első nagy siker az volt, hogy sikerült a balesetre megoldást találni, illetve a baleset következményeire is sikerült ezeket végrehajtani. A szarkofágot stabilizáltuk, és remélhetőleg ez év decemberéig sikerül az utolsó lépéseket és lezárni, véghez vinni. Emellett a felhasznált fűtőanyagot és sikerült, illetve megkezdtük annak az eltávolítását, 2018. decemberéig sikerül azokat a megfelelő létesítményekben elhelyezni. Kérem a következő diát, lassan a végéhez érkezem. Záró megjegyzésként a következőket mondanám el. Az Európai Uniós finanszírozás, amely közvetlenül a multilaterális alapba folyik, hatalmas hatást ért el. Az Európai Unió és a mai szomszédsága jóval biztonságosabbá vált, sokkal, nagyságrendileg sokkal biztonságosabb, mint például 25 évvel ezelőtt volt, legalábbis ami a nukleáris biztonságot illeti. Újra és újra felmerül a kérdés, hogy az adófizetők pénzét hatékonyan használták-e fel. Az én válaszom egy nagyon határozott igen, és ezt bizonyítékokkal is készen állok alá támasztani. lehetünk-e mind valamikor is elégedettek a nukleáris biztonság szintjével? Egyértelműen nem a válasz. Több balesetet is láthattunk, és ezek mindig a túlzott elégedettségre vezethetők vissza, illetve arra, hogy nem vagyunk elég éberek a nukleáris biztonságot illetően, tehát még sokat teendő. Köszönjük szépen Novák úrnak! Hát nagyon örülök annak, hogy jó hírekkel szolgált, és az, amit mondott, lenyűgözött, tulajdonképpen azt mutatja, hogy az Európai Unió sok helyütt nagyon jó szerepet játszik a világban. Ez az egyik legkonkrétabb, legkézzelfoghatóbb eredménye az EU szerepvállalásának, amelyről itt ma hallhattunk. Önnek személy szerint szintén gratulálni szeretnék, azt is megemlíteném, hogy ez az ön utolsó szerepléseit nálunk a szakbizottságban, hamarosan ugyanis nyugdíjba megy, ezért szerettem volna megragadni a lehetőséget, hogy ismét meghívjuk önt ide szakemberként, aki az elmúlt 25-30-40 év munkáját ismeri ebben az ágazatban. Igazán büszke lehet arra, amit elért a munkássága során. Szeretném most megadni az Európai Bizottságnak a szót. Ellen asszony kap szót, és hát jó lenne hallani néhány dolgot még arról, hogy mi zajlik még a nukleáris biztonság finanszírozása terén, azon túl, amiről Novák úr már beszélt. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szót. Sok pénzt költünk Ukrajnában és a globális szintéren és a nukleáris szabályozók megerősítésére, a Novák úr már elmondta, kulcsfontosságú ez a nukleáris biztonság javítása érdekében, ezzel elkerülhetőek azok a balesetek, amelyek sajnos a múltban megtörténtek. Ami a nukleáris hulladékot, az atomhulladékot illeti, az összegek második legnagyobb részét költjük a hulladékkezelésre, globális szinten is, persze Csernobilban is. Csernobilban emellett szociális projekteket is finanszírozunk, amelyekkel a helyi lakosságot kívánjuk segíteni abban, hogy túl juthassanak a baleset következményein. Finanszíroztunk például pajzsmirigyrák kutatást, főként ami a gyermekek esetében megjelenő daganatos betegségeket illeti. Emellett eh, a zöldség, az egészséges zöldségtermesztésre vonatkozó finanszírozást is említhetném, és vettünk emellett eh, egy eh, hulladék égetőt, amelyben a szennyezett fát, faanyagokat égetik el egy nagyon szofisztikált rendszer segítségével. Továbbra is beruházunk tehát a kihívások megoldásába, és a globális szintéren is beruházunk a nukleáris biztonságba, különösen a nukleáris szabályozók megerősítését támogatjuk, mint ahogyan korábban mondtam, és a nukleáris hulladékkezelésben. Megválaszoltam ezzel a kérdését? Mindig örülünk annak, a számokat is hallunk, jó lenne hallani arról, hogy mennyit ruháztak be eddig, és hogy a jövőben mennyit költenek ezekre a projektekre. Nem ismerem fejből az új MFF számait, de esetleg felsorolhatná, hogy milyen összegekről van szó. Igen, elmondhatom azt, hogy mennyit költöttünk eddig a Csernob- Chernobyl Shelter Fundra és a Nuclear Safety Account számait is elmondhatom. A Chernobyl Shelter Fund esetében 431 millió eurót költöttünk el, a Nuclear Shelter Fundra pedig 55 milliót. Összességében az új MFF 300 millió eurót irányoz elő ezekre a projektekre, ezeket termé- ezt a pénzt természetesen nem Ukrajnában költjük csak el, hanem globálisan. Tehát bármely ország, amely nukleáris biztonság terén segítséget kér az Európai Bizottságtól, és megfelel bizonyos kritériumoknak, kaphat segítséget ebből az összegből a nukleáris biztonság és megelőzés kapcsán. Az MFF-ben az új eszköz neve Euró- nukleáris biztonsági európai eszköz lesz, és 300 millió eurót allokáltunk erre a több éves pénzügyi keretben, a javaslat szerint persze. Igen, ehhez hozzájön még igen, Lina, mondja az elnök. Tehát ezek részösszegek, mert tudjuk, hogy 550 milliót költünk három atomerőmű leszerelésére, beleértve Ignalinát is. Igen, Ignalinen kívül, kívüli összegekről beszéltem, mert Ignalinát a szomszédsági politikából finanszírozok. Elmondhatná, hogy a nukleáris együttműködés, illetve a nukleáris biztonság témája miért a DEFCO-nál van? A DG DEFCO-nál? Amennyire én tudom, ez az egyetlen hely, ahol beilleszthető többé-kevésbé a portfólióba. A DG Energy-ben nem illeszkedik. Egyébként is folyamatosan zajlik a harc azt illetően, hogy hová illesszük ezt a témát be. A DG Energy-ben nem igazán passzol, mert mi nem a nukleáris energiát promotáljuk, nem az atomenergia népszerűsítésén dolgozunk, hanem csak a leszerelésen és a biztonságon dolgozunk. És mivel a DG DEFCO fejlesztéspolitikával foglalkozik a harmadik országokban, ezért került ebbe a főigazgatóságba ez a téma. Igen, hát egy valaki az atomenergia népszerűsítésével foglalkozik, más valaki próbálja a, eltakarítani a nyomokat. Jó, hát valamikor egyszer majd még visszatérünk erre a kérdésre, hogy ezt hova is kellene, e, hol is kellene elhelyezni pontosan. Rendben. Úgy látom, nem kért szót senki, de mégis elnézést Kádenbach asszony, nem láttam a nevét a listán, parancsoljon. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló előadásért. Egy nagyon nehéz, bonyolult témáról van szó, és ezt nagyon átláthatóan, érthetően mutatta be nekünk Novák úr. Másrészt megrázott mindaz, amit ma láttunk, mert kevéssé gondolunk bele a hétköznapokban a baleset következményeibe. Tudom, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság nem az a szakbizottság, amelynek azzal kellene foglalkoznia, hogy hogyan termelünk energiát az EU-ban vagy a világban, de ha megnézzük, hogy ez a fajta energiatermelés, és ezt ön is elmondta az előadása lezárásakor, gyakorlatilag ellenőrizhetetlen veszélyt jelent. Nyilván lehet csökkenteni a veszélyeket, de még mindig hatalmasak a, a következmények, hogyha balesetre kerül sor. És hogyha megnézzük, hogy mennyi pénzt kell erre költeni, vagy mennyi pénzt kellene elkülöníteni arra, hogy ezt a veszélyt csökkentsük, és hogyha ezeket a pénzeket arra költenénk, hogy ehelyett alternatív energiákat fejlesszünk, akkor szerintem Végeredményben többet tennénk az emberek biztonságáért és a foglalkoztatásért is. Azt szeretném tudni, hogy az elköltött milliók a foglalkoztatás terén milyen hatással jártak, mert az a benyomásom, hogy elsősorban hatalmas any- anyagmennyiségről van szó, viszonylag drága mérnöki szolgáltatásokról, de a foglalkoztatás terén viszonylag kevés hatást érünk el. Az energiatermelés és az energetikában keletkezett hulladék kezelése révén azt hiszem, ez a foglalkoztatási komponens is olyasmi, amivel érdemes lenne foglalkoznunk. Novák úr, szeretne most azonnal válaszolni? Tolmácsok mikrofont kérnek. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a kedves szavakat az előadásomat illetően. Olyan témákat vetettek fel, amelyek nyilvánvalóan nagyon fontosak, de egyikőjük, másikójuk messze meghaladja az én mandátumomat. Az EBRD az egyetlen multilaterális fejlesztési bank vagy nemzetközi finanszírozási létesítmény, amelynek mandátuma van a nukleáris ágazatban is, de csak a nukleáris biztonságra vonatkozik ez a mandátum. Amikor az emberek megkérdezik tőlem, hogy mi a bank álláspontja, akkor mindig azt mondjam, hogy mi nem támogatjuk az atomenergiát, és nem ellenezzük az atomenergiát, de nagyon is támogatjuk az atomenergia biztonságot, a nukleáris biztonságot. Hogyha sikerült volna ezt a biztonságot fenntartani, akkor sem Csernobilra, sem Fukushima-ra nem került volna sor. Ennyit tudok mondani. Ami a foglalkoztatásra gyakorolt hatást és az ipari vagy a gazdasági hatást illető, illeti. Említettem a plazma létesítményt az előadásomban. Ez lényegében egy pán-európai projekt, amely új innovatív technológiák alakításához vezetett legalább fél tucatnyi EU-s tagállamban. Ami az új biztonságos szarkofágot illeti Csernobélban, egy egyedülálló technikai és technológiai projekt, illetve megoldás, amelynek köszönhetően sikerült bevonni a tudományos létesítményeket, katonai létesítményeket, a legjobb ipari szereplőket mind Európában, mind a világon. Egyetlen példát említenék, bár említhetnék sokat is, azok a membránok, amelyek most befedik ezt az új biztonságos szarkofágot, úgy kerültek kialakításra, megtervezésre, hogy mindenféle ellentmondásos követelménynek felelnek meg e közben, mind ami a rugalmasságot, mind ami az ellenálló képességet, mind ami az erőt illeti, és kiderült, hogy az az anyag, amely a leginkább tudja teljesíteni ezeket az ellentmondásos követke, következményeket, követelményeket, olyan anyag, amelyet például a francia hadsereg használ a torpedók borítására. Ami a foglalkoztatást illeti, mind a mai napig a főbb beszállítóknak több mint 2000 munkatársuk van, csúcsidőben a 3000-et is meghaladta a munkatársak száma. Ejjele Szender kolléganőnek adok szót. Köszönöm szépen. Én is csatlakozni szeretnék a gratulációkhoz és a köszönetnyilvánításhoz Novák úr irányába. Nagyon pozitív eredményeket értünk el egy ilyen rendkívül bonyolult területen. Természetesen Egyrészt atomenergiát finanszírozunk, másrésztről finanszírozzuk a nukleáris biztonságot, illetve az elhasznált fűtőelemek és a radioaktív hulladékok megfelelő elhelyezését. Ez egy negatív eljárás, ha úgy tetszik, ezt Novák úr is hangsúlyozta. Különösen ami a daganatos megbetegedéseket illeti, probléma kezelésre van, kezelnünk kell a problémát. És aztán persze itt van a nagy projektünk a jövőre nézvést, a magfúziós projektünk. A költségvetési eszközök nukleáris biztonságra, nukleáris biztonság területén való felhasználásáról beszélünk ma, és hát igen, hatalmas problémát jelent ez az energiaforrás, mert végeredményben a hulladékokat megfelelően el kell helyezni, megfelelő hulladékkezelésre van szükség. Hasonlóképpen ahhoz, ahogy a szénerőműveknél a széndiokszid kibocsátás gond, illetve a szélerőműveknél egyfajta vizuális problémával szembesülünk. Nagyon fontosnak tartom mindezt kidomborítani a választások előtti kampány során is. Világosra kell tennünk a választók számára, hogy milyen alapokkal dolgozunk, milyen összegeket költünk a hulladékkezelésre, a nukleáris fűtelemek kezelésére. Világosra láthatóvá kell tennünk, hogy hogyan zajlanak ezek a projektek, Ismertetnünk kell a pozitív és a negatív számokat is, és jó lenne, ha Novák úr segítségével meg tudnánk magyarázni az európai polgároknak, hogy mi is zajlik pontosan ezen a téren. Köszönjük szépen, tisz kolléga! Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is élnék a lehetőséggel, és szeretnék sok sikert kívánni Novák úrnak, Biztos vagyok abban, hogy a nyugdíjas éveiben is hasznos tevékenységet folytat majd. Ami Ignalinet illeti, ez egy súlyos probléma, és legyünk őszinték, a nukleáris biztonsággal kapcsolatos problémák kezelése egy olyan kérdéskör, amelyel a szakbizottságunk már régebb óta foglalkozik. Én magam is egyébként az atomenergia támogatója voltam néhány évvel ezelőtt, azonban meglátogattam három-négyszer egy atomerőművet, és láttam, hogy milyen roppant, bonyolult folyamatokról van szó, és ezek milyen költségekkel járnak. Szeretném megkérdezni az Európai Bizottságtól, hogy vannak-e értékeléseik arra vonatkozólag, hogy összesen hány atomerőmű található az Európai Unióban, és hogy a jövőben mennyit kell majd költenünk ezek leszerelésére. Jó lenne hallani arról is, hogy mennyi ideig tart egy ilyen leszerelés. Az Ignalin esetében például tudjuk, hogy 2020-ig, 2024-ig akartuk teljes körűen leszerelni ezt az atomerőművet, de időközben már látjuk azt, hogy esélytelen 2040 előtt elérni ezt a célt, és mindez rengeteg pénzbe kerül. Az atomenergiát több helyütt népszerűsítik, mert olcsó és úgynevezett tiszta energiaforrás, de ilyenkor sajnos nem gondolunk bele abba, hogy mennyibe kerül a hulladékkezelés, milyen költségeket eredményeznek az egészségügyi problémák, és ezek elkerülhetetlenek sajnos. Nem szeretném tovább szaporítani a szót, de annyit még elmondanék, hogy szerintem a jövőben az atomenergiát persze továbbra is segít, támogatnunk kell, de a hulladékkezelés okozta költségekre is oda kell figyelnünk, ezekbe is bele kell gondolnunk. Emellett minden egyes atomreaktor esetében meg kell, el kell végezni a számításokat, és aztán meglátjuk, hogy vajon tényleg megéri-e azt az energiaforrást hasznosítani szemben más energiaforrásokkal. Köszönöm szépen még egyszer, és sok sikert kívánok, Novák úr! Nagyon szépen köszönöm. különbözőképpen lehet reflektálni az elhangzottakra. Igen, Ignalina esetében volt egy időszak, amikor a helyzet nagyon bonyolult volt, és ez a szakbizottság valóban rengeteget dolgozott ezen a témán, Ezt példázza Greszle asszony áprilisi látogatása is. Ami a bank szerepvállalását illeti, szeretném elmondani, hogy annak ellenére, hogy 2009 és 2013 között egy kicsit elcsúsztunk az időben a menetrendhez képest. Történt azért változás azóta, a menedzsmentben, a politikai szintű vezetésben is sikerült a szerződéses feltételeket is megváltoztatni oly módon, hogy végül a költségek ne növekedjenek. A költségek nem növekedtek meg, annak ellenére, hogy legalább négy éves késésbe került a leszerelési projekt. A két leszerelési projektet nagyjából a az egy évtizeddel ezelőtti költségbecsléseknek megfelelően fogjuk lezárni, ennek ez egy örvendetes hír. Ignalina egy különleges eset, mert egy grafit reaktorral rendelkezik. Nem ez az egyetlen ilyen reaktor, a grafitreaktorok a francia, a brit tervezésű grafitreaktorok esetében egyelőre még senki sem tudott előállni hatékony, egy hatékony módszerrel a leszerelésre. Örömmel látom, és egyébként már régóta meg kellett volna ezt tenni, hogy most már végre az összes megfelelő szakértelemmel rendelkező létesítményt és vállalatot bevonják a megoldás keresésbe, és azt hiszem ez az egyetlen értelmes megközelítés. Spanyolországban és Franciaországban, sőt, hát az Egyesült Királyságban is több ilyen reaktor van, úgyhogy fontos megtalálni a megoldást. Ami a finanszírozást életé teljesen igaza van. A hulladékkezelést és az elhasznált fűtőelemek kezelését bele kell számítani már az építési költségekbe, és nyilván a villamos energia árakba is bele kell kalkulálni. Ez az egyetlen módja a probléma kezelésének. Igen, hát ez a kalkuláció már zajlik is, egyébként ezt alkalmazzák, ezt a módszert, azonban Ignalina esetében korán kellett lezárni a reaktort, ami egyébként egy helyes lépésnek is bizonyult. Még egyszer köszönöm én is önnek a munkát, minden jót kívánok, jó egészséget kívánok, de biztos vagyok abban, hogy azért, ha más nem fél lábbal, jelen lesz egyik-másik projektben a hatalmas szaktudásával. Az atom reaktorok, atomerőművek leépítésében hosszas együttműködésre tekinthetünk vissza önnel. Köszönöm szépen önnek ezt az együttműködést, rengeteg munkát, és úgy érzem, hogy minden egyes találkozásunk után jóval több információval rendelkeztem, mint annak előtte, úgyhogy ezt köszönöm még egyszer, és a legjobbakat kívánom. Köszönöm szépen, a napi rendi pont végéhez érkeztünk, és Cellár kolléga lenne most soron. permanent gesagt, er jetzt also auf dem Weg. Azt mondják itt nekem, hogy úton van. Also dann uh, ähm, mache ich es einfach mal weiter. Hát akkor haladunk tovább. Hatos napi rendi pont, a szemvevőszék 8 per 2018. számú külön jelentése. A vállalkozások termelő beruházásaihoz nyújtott uniós támogatás legyen hangsúlyosabb a beruházások tartósága. Ez a cím. Pirinszki kolléga a jelentéstevő, és a számbevőszék illetékes tagja Balkó úr is itt van, aki ismerteti külön jelentést. Üdvözlöm, öné a szó. Thank you very much. Good morning, Madam Chair. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, elnök asszony, tisztelt jelentéstevő úr, tisztelt hölgyeim és uraim. 2000 és 2013 között az Európai Regionális Fejlesztési Alap több mint 75 milliárd eurót különített el a termelőberuházásokra a vállalkozásoknál, főként a KKV-k esetében. Nagyon fontos értékelni a pozitív hatásokat a kedvezményezettekre és az érintett régióra nézvést. Az Európai Parlament egy tanulmánya szerint azonban ezt a tanulmányt egyébként a KONT szakbizottság rendelte meg 2013-ban. Az állami szféra csak korlátozottan volt érdekelt a struktúrás és kohéziós alapok érintette területeken, ami a tartóságot illeti, és sajnos csak szorványos adatok állnak rendelkezésre a finanszírozás hatását illetően. Mi a külön jelentésünkben megvizsgáltuk, hogy ezek az, hogy az eszközöket úgy használták-e fel, hogy a beruházások tartósága javuljon, és emellett a tartóságot érintő főbb tényezőket is megvizsgáltuk. A tartóságot úgy definiáltuk, hogy egy projekt esetében a pozitív hatások hosszú ideig fennállnak a projekt lezárta után, A társfinanszírozásban részesült projekteknek pénzügyi és gazdasági megtérülést kell biztosítaniuk, megnövekedett termelékenységet, termelést, foglalkoztatást és versenyképességet, a vállalkozói kedv növekedését és az innováció növekedését, és emellett hosszú távú előnyökkel kell járniuk azon régió számára, amelyben találhatók ezek a projektek. A tartóság ezen vizsgálat során használt koncepciója, tehát egy kicsit bővebb fogalommal él, bővebb fogalommal operál, mint a korábbi fogalom meghatározások amelyek eh, legfeljebb öt éves időszakban gondolkodtak a KKV-k esetében. 41 eh, végrehajtott eh, projektet vizsgáltunk meg, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alapból társfinanszíroztunk 2013-ig, Ausztriában, Csehországban, Németországban, Olaszországban és Lengyelországban. Az audit első részében elemeztük az outputok tartóságát, a második részben pedig az eredmények tartóságát elemeztük, amelyek lehetnek közvetettek és közvetet, közvetlenek. Mindkét esetében a tartóságot az 5, illetve 3 éves jogi tartósági időszak végén végeztük a mérést. Aztán a harmadik részben azonosított, azonosítottuk a főbb okait annak, hogy a tartóság miért nem valósul meg. Megfelelően, illetve a legjobb gyakorlatokat is megvizsgáltuk. Összességében arra jutottuk, hogy a legtöbb projektnek volt a tartóságra gyakorolt pozitív hatása, ahol az eredmények nem voltak tartósak, vagy csak részben voltak tartósak, azt láttuk, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapmenedzsmentjében nem figyeltek oda eléggé erre a tényezőre 2000 és 2013 között. A vizsgált projektek esetében az outputok a tervezetteknek feleltek meg. Egyetlen egy esetben láttuk azt, hogy a létesítmény nem volt működésben, és a, a, a jogi tartósági időszak végén, mert csődbe ment a projekt. A legtöbb esetben, 31 esetben mérhetők voltak az outputok, és működ, működtek az audit esetében is. Kilenc esetben egyáltalán nem használták őket, vagy részben használták őket, vagy más létesítménnyel helyettesítették a tartósági időszak végén. Ez a magatartás lehet, hogy jogos indokokra vezethető vissza, például a felszerelés korszerűsítése, az IT rendszerek újítása, vagy pedig az energia takarékosságban, vagy energia szükségletben mutatkozó szükségletek miatt. Ami a közvetlen eredményeket illeti, a jogi tartósági időszak végén a projekteknek több mint a fele még mindig eredményeket hozott, vagy teljes egészében, vagy részben. Azonban a fennmaradó közel a projektek fele esetében nem tudtuk átfogóan értékelni a tartóságot, mert nem rendelkezett nem állt rendelkezésre elég információ, vagy nem gyűjtötték be az információkat, vagy az archiválási idő lejárt. Az audit idején a legtöbb projekt még mindig közvetlen eredményeket hozott, például munkahelyteremtés, a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés, megnövekedett produktivitás, azonban a 41 auditált projekt egyötöde esetében az eredmények nem voltak tartósak, és csak részben voltak tartósak 11 másik projekt esetében. Ez a projektek egy negyedét teszik ki. Aztán számos projekt esetében a tartóság hiányát megfelelően meg tudták indokolni, vagy olyan körülményekre volt visszavezethető, amelyek a kedvezményezettek hatáskörén kívül állnak, változó piaci körülmények például. Öt másik esetben viszont a menedzsmentbeli hiányosságokra vezethető visszatartóság hiánya, vagy más olyan problémákra, amelyek a kedvezményezett vállalkozásoknál maguknál jelentek meg. A projekteknek voltak azonban másodlagos előnyei is olyan esetekben, amikor a tartóság megfelelő volt. Ilyen esetben a kedvezményezettek restruktúrálni vagy modernizálni tudták a portfóliójukat, növelni tudták a produktivitásukat, a profitabilitásukat vagy a piaci helyzetüket. Ezen túlmenően néhány esetben javult a finanszírozáshoz való hozzáférésük, és további beruházásokat tudtak eszközölni a saját forrásaikat eh, felhasználva eh, a társfinanszírozás által kapott támogatás mellett. Ami a közvetett hatásokat illeti, az érintett régiókban sok esetben nőtt a foglalkoztatás, a versenyképesség, környezetvédelmi előnyökre tettek szert, és így tovább, de ezek nem voltak kifejezetten céljai a projekteknek vagy operatív programoknak. Emellett mégis számos projekt ilyen közvetlen vagy közvetett eredményeket is hozott. Ezek a közvetett eredmények sok esetben tartósnak is mutatkoztak, bizonyos mértékben gazdasági és szociális előnyöket biztosítottak a régiók, illetve közösségek számára. Ilyenek például a munkavállalói készségfejlesztés, a gazdasági fejlődés az adott régióban, csökkentett környezetvédelmi károk, környezeti károk, illetve csökkentett zaj, szennyezés és egyéb szennyezések. Emellett sok esetben azt látjuk, hogy a gazdasági válság, a jogi keret megváltozása hátrányosan hat, hatott a tartóságra. Voltak olyan esetek is, mint ahogy már mondtam, amikor a menedzsment beli hiányosságokra volt visszavezethető. Sok esetben az operatív programok összességében nem, nem mozdították elő a tartóságot, mint tényezőt, és nem sikerült minden esetben jó hosszú, hosszantartó eredményeket elérni. Emellett azt is láttuk, hogy a projektek kiválasztásánál nem vették meg kellően figyelembe ezt a szempontot, mert a projektfinanszírozási kapacitás volt az elsődleges szempont, illetve a társfinanszírozási projektek esetében a társfinanszírozás nagyobb részének megvalósulása. Voltak olyan esetek, hat auditált projektre utalnék itt, amikor a kedvezményezettek a projektnek EU-s támogatás nélkül láttak neki, illetve a projekt értékelését meg, e, megelőzően ígérték oda a támogatásokat. Volt egy olyan eset is, amikor a kedvezményezett a jelentkezésében, a pályázatában utalt arra, hogy nem lenne szüksége támogatásra a projekt végrehajtásához. Az auditált projektek közül 8-at sikerült úgy lezárni, hogy a kedvezményezett nem élt EU-s támogatással. Más megoldásokat talált. Az úgynevezett deadweight éppen ezért a tartóságnak pont az ellenkezője. Végezetül azt találtuk, hogy az eredmények monitorozása és a vele kapcsolatos jelentéstétel, ami nem jogi követelmény, gyakorlatilag nem létezett. A teljesítmény indikátorokat nem használták következetesen. Habár a jelenlegi programozási időszakra 2014-2022-re vonatkozóan javult a jogi keret, További erőfeszítésekre van szükség a tartósági eredmények felmérésére. 2020 utáni időszakra nézve viszont mindenképpen javítani kell tovább a tartósági követelményeken. Ezért azt javasoljuk, hogy a tagállamok először is mozdítsák elő a tartósági tényező figyelembevételét a programozási időszakban, jobban oda kell figyelni a kockázatok azonosítására és csökkentésére, annak érdekében, hogy ne vesztegessük el a, az EU-s támogatású pénzeket. Fontos a projektek kiválasztásánál is figyelembe venni a tartóságot, és harmadsorban hangsúlyozni kell a tartósággal kapcsolatos jelentéstételt, és világos kapcsolatot kell teremteni negyedsorban a projekt célkitűzése és a tartóság között. Továbbá javasoljuk azt is, hogy az Európai Bizottság folyamatosan figyeljen oda arra, hogy a, tar- hogy a tagállamok a, a tartóságot mennyire veszik figyelembe a projektek engedélyeztetése és az operatív programok engedélyeztetése során is biztosítani kell másodszorban, hogy a tagállamok világos korrekciós intézkedéseket foganatosítsanak minden olyan esetben, amikor a projektek nem felelnek meg az Európai Uniós tartósági követelményeknek. Végeredmény végül pedig az Európai Bizottságnak a tagállamokkal együtt biztosítania kell, hogy az ex post értékelések az operatív programok szintjén, illetve az Európai Unió szintjén szisztematikusabban vizsgálják meg a tartóság, a projektek tartóságának, illetve a projekt eredmények tartóságának a szintjét. Köszönöm szépen a figyelmüket, és külön szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és önnek, elnök asszony, amiért ilyen lelkesen álltak hozzá ehhez a jelentéshez, és köszönöm a jelentéstevőnek külön azt is, hogy nagyon világos és támogató hangnemet megütő dokumentumot fogalmazott meg a témában. De jó. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos része az EU erőfeszítéseinek, hogy ezt a e, befektetések tartóságát növelje. Pirinszki úr, parancsoljon. Support your assessment which you just gave that uh, this does run to the core of what Köszönöm szépen. jó eredményt szeretnénk elérni, különösképpen akkor, amikor az európai alapokat vizsgáljuk, tehát az a célunk, hogy ez, ezek legyenek a legjobban, leghatékonyabban felhasználva. Szeretnék Balkó úrnak és kollégáinak köszönetet mondani ezért a beszámolóért. Látható volt ebből a rövid összefoglalóból is, hogy nagyon komoly munkát végeznek, ez kiderül az összefoglalóból, nagyon mélyen vizsgálnak mindent, részletesen, tehát és részletes következtetéseket vonnak le, illetve nagyon hasznos ajánlásokat tesznek. Tehát szeretném elismerni az ő munkájukat, és köszönetet mondok. Ami a produktív befektetéseket illeti, az a véleményem, hogy a kollégák, illetve valamennyiünknek az a feladata, hogy a produktív befektetéseket célozzuk. Ugye több száz millió eurót költenek el ebben a programozási időszakban, és az az igazság, hogy kulcsfontosságú szerepet játszanak ezek az alapok a növekedés, a fenntartható munkahelyek megteremtésében, az egyenlőtlenségek csökkentésében, tehát ez mind-mind hozzájárul ezeknek a céloknak az eléréséhez. És a produktív, produktív befektetések szerepét, ha így értelmezzük, akkor tudjuk, hogy a következő kohéziós politikai ö, programozási időszakra is elengedhetetlenek lesznek, hogy végül sikerülje majd elérni a megfelelő konvergenciát, illetve a gazdasági, a területi és szociális kohéziót. E tekintetben viszont meg kell jegyeznem, hogy aggasztó az, ami több esetben az auditokból kiderült. Az ilyen befektetések egyes példákban nem tudták bizonyítani, hogy a projekt valóban hatékony volt, és hogy valóban tartós javulást hozott, ami az eredeti cél lett volna. Tehát ez bizonyítéka annak a hiányosságoknak, amelyet a jelentés is említett. Vannak hiányosságok a programozásban, a monitoringban, az értékelésben, és úgy gondolom, hogy emiatt oda kell figyelni a költségvetési rendeletre, illetve az alapokat szabályozó rendeletekre, azokra is, amelyek most az utolsó szakaszba jutnak, és azokra is, amelyeket most dolgoznak ki, tehát az újakra, azért, mert ezekből a jogszabályokból hiányzik a precíz, pontos elvárások megfogalmazása, tehát hogy milyen kritériumok vonatkoznak az eredményekre, az outputokra. Az outputokra való összpontosítás azt jelenti, hogy pont arra figyelünk oda, hogy hol használták fel ezeket az összegeket, és ezt kellene tudni, értékelni, hogy van-e hosszú távú fenntartható eredmény. Tehát e tekintetben azt gondolom, hogy kifejezhetjük a sajnálatunkat, hogy a bizottság nem vette figyelembe a következő programozási időszakra, a 2020-2027-es időszakra a javaslatainkat, és ez igaz az ERDF-re vonatkozóan is. A ö, számvevőszék ugye megfogalmazta azt az ajánlását, hogy nem csak az outputot kell figyelni, hanem mérni kell az eredményeket. Ez szerintünk jogos, hogy osszuk a számvevőszék agályait a e tekintetben. Tehát kérdőjeles ez a képesség, különösképpen ami a kis és középvállalkozásokat illeti. Ne felejtjük azokat a kihívásokat és nehézségeket, amelyekkel ők szembenéznek pont a hosszú távú időszakban. Tehát szerintem érdemes lenne elgondolkodni, hogy olyan módozatokon, ahol, amikkel segíteni lehet a kis- és középvállalkozások működését hosszú távon, és problematikus múltbeli tapasztalatokból pedig tanulni lehet. Szerintem csak akkor tudunk előre lépni, hogyha egyrészt ezekre a kapcsolatokra odafigyelünk, de ezen figyelem még nem elég, a, ezt a fajta produktív befektetést egy átfogóbb keretbe kell építeni. Ez gyakorlatilag egy iparstratégia EU szinten megvalósított stratégia, amelynek aztán megvannak a maga ö, le, hatásai a nemzeti szintre, tehát a nemzeti programokban ez tükröződik. Tehát ha az ilyen produktív befektetések részét képezik egy általános ágazati megközelítésnek, vagy akár egy makro szintű stratégiának, akkor tudják betölteni a funkciójukat. És elnök mondja, az utolsó megjegyzésem az az, hogy minden okunk megvan arra, hogy a bizottságot és a tagállamokat is felszólítsuk arra, hogy vegyenek részt a teljes folyamatban, tehát az ilyen befektetések tervezésétől kezdve a monitorozáson át a folyamatos frissítésükig, a végig az egész folyamaton, hogy a, a feladatukat, a szerepüket betöltsék. És hát Balkó úr következtetéseivel is egyetértek. Az az idő, amit itt eltöltünk, eltöltünk a szakbizottságban arra, hogy ezeket a témákat megvizsgáljuk, teljesen jogos. Köszönöm szépen! substituting the... Novakov úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, én a néppárti árnyék előadót helyettesítem, Zdehovszki urat, aki felel a dossziéért, és szeretnék Balkó úrnak köszönetet mondani a külön kapcsolatban végzett munkájáért, és persze Pirinszki úrnak is, aki mindig nagyon elkötelezett volt, és kemény munkát végzett, és rendelkezésünkre bocsájtotta az általa készített munkadokumentumot. ez a megközelítés, ez a megvitatott RDF programokon túl általánosabban is alkalmazható, hiszen a tartóság az gyakorlatilag az egész programozási időszakra kiterjeszthető, hogy ezt vizsgáljuk. A bizottság feladata, hogy a tagállamokat ö, afelé irányítsa, hogy magas szintű projektmenedzsment normákat alkalmazzanak. Tehát életképesség, tartóság, hozzáadott érték, ezek legyenek a kritériumok, amikor az EU-s alapokat felhasználják többször látjuk, ismételten kiderült, hogy a projektmenedzsment eh, hiányosságok, gyenge pontok az okai annak, hogy nem jól használják fel a finanszírozást. Tehát szerintem a bizottságnak sokkal rendszer szintű meghatározást, megközelítést kellene alkalmazni, amikor a projektek életképességét vizsgálja, és üdvözlöm a számbevőszék által tett ajánlásokat. Véleményem szerint nem csak útmutatásra, illetve javaslatokra lenne szükség, hanem konkrét fellépésre is támogatom az előadót és a munkadokumentumban leírtakat, hogy különlegesen oda kell figyelni a kis- és középvállalkozásokat célzó projektekre. Viszont szeretném a bizottságot arra is felszólítani, hogy garantálja a megfelelő végrehajtást. Ugye gyakran erőfordult, hogy nagyobb vállalkozások élvezik a KKV-kat támogató alapok előnyeit használ. Tehát azért erre oda kellene figyelni, korlátozni, ahol szükséges. Köszönöm. Többen nem jelentkeztek szóra, akkor Wagner asszony a regionális igazgatóságtól parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a az összefoglalót Balkó úrtól és az előadó nagyon alapos jelentésért is köszönetet mondok. Szeretnék egy-két pontra kitérni. A bizottság üdvözli ezt a jelentést. Azért is, mert ez segíti a közbeszerzések vizsgálatát, az auditokat, a hatékonyság és eredményesség vizsgálatát, és hát önök is tudják, hogy ezek a szempontok egy stratégia részei, amely teljesítmény alapú. Tehát ebből a szempontból vizsgálja az alapok végrehajtását. És a jogszabályozói kereteket javítottuk a múltbeli időszakhoz képest, és a bizottság egyetért abban, hogy a 2020 utáni jogi keretekben a tartóság szempontját még érvényesíteni kell, ezeket a kereteket lehet még javítani. A közös stratégiai tervezési megközelítést megerősítettük, ezt szeretném kihangsúlyozni, és ez még erősebben jelentkezik a 2020-as időszakban. A beavatkozás logikáját pontosan meghatároztuk, és több intézkedés született. Ide tartozik több felmérés, értékelés is, annak érdekében, hogy a projektek előkészületeit javítsuk. Itt külön hangsúlyoznám, hogy az administratív kapacitás kiépítési fellépés nagyon fontos volt, hogy a kedvezményezetteket, illetve a programokat felügyelő hatóságokat támogatni tudjuk. Ennek egyik oka az, hogy ahogy ugye Novakov úr is elmondta, nagyon fontos fenntartani a kereteket, a teljes végrehajtási ciklusban. A megosztott a kezelés alapelveinek értelmében szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy az eredmények tartóságát kellene, hogy garantáljuk, és ez a felelősség a tagállamoké, a megfelelő kiválasztási kritériumok, illetve a megfelelő értékelés használatával beszámolnak ugye a, az auditok eredményét megkapja a bizottság, és itt azt emelném ki, hogy mind a három audit, amelyet a bizottság megkapott, elfogadott volt. A bizottság oda fog figyelni az outputok tartóságára, illetve az eredményekre, akkor, amikor a programokat jóvá hagyják. Meg fogjuk erősíteni a tartósági aspektust is az expost értékelésekben. Igyekszünk garantálni azt, hogy az új rendelet 71-es cikkét szigorúan alkalmazzák, és a bizottság korrekciót fog alkalmazni, hogyha a jogi követelményeket nem teljesíti valamelyik cég. És talán még egy-két pont ami a stratégiai tervezésre vonatkozik, illetve a beavatkozási logikára, amely nagyon világosan meghatározásra került. Azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy több olyan elem is van, amely megerősíti a Monitoring Bizottság munkáját az alapok végrehajtásakor. Azt is fontos kiemelni, hogy a kedvezményezeti szint, illetve az irányítóhatóságok szintje lényegi elemek már abban, hogy a tartóságot sikerüljön elérni és fenntartani. Tehát mindennek a gyakorlati, a végrehajtási megállapodásokban kell megjelenni. És korlátozottan, de már a programozás szintjén megjelenhet. A bizottság igyekezett egyszerűsíteni a mutatókat, ezeket a kereteket, amiket használ annak érdekében, hogy az alapok végrehajtását lehessen egyszerűsíteni a programozási hatóságok és a kedvezményezettek esetében. Itt az outputokat vizsgálják a mutatók, de a közvetlen eredményekre is vannak mutatók, és a hosszú távú értékelés pedig az ex post értékelésben jelenik meg, hiszen a projektek hosszú távú hatását nyilván csak így lehet értékelni az átfogó kohéziós politikai keretek között. Ezzel szeretném megköszönni a figyelmüket, és talán még egy utolsó szó utalnék még egyszer a produktív befektetések szerepére. Továbbra is nagyon fontos lesz ezeknek a szerepe a kohéziós politikában, de a KKV-k támogatásán keresztül fognak leginkább megvalósulni, hiszen a KKV szektor játsza a kulcsfontosságú szerepet a gazdasági növekedésben és a jólét megteremtésében Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, és az utalásokat is köszönöm a jövőre nézve, és akkor Bákulat kérdezem, hogy szeretnél még hozzászólni, parancsoljon. Only to thanks uh, everyone. Csak annyit, hogy mindenkinek köszönetet mondok, aki szólt a vitában, és köszönöm szépen a pozitív értékeléseket a munkánkról, és köszönöm Pirinszki úrnak is, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy megvitassuk mindezt. Két alkalommal is ugye találkoztunk. csak annyit tudok kiemelni, hogy én személy szerint üdvözlöm, hogy minden érintettel találkozunk, mindenkinek be tudjuk bizonyítani, hogy szükség van a monitoringra, a kiválasztás, a monitoring, a jelentéstétel, a teljes szakasz igényli azt, hogy odafigyeljünk, tehát a projekt életciklusát végig kell kísérni, a munkaanyagban ez nagyon jól le van írva, és a bizottság, és önök természetesen, mint parlament ellenőrzik is a bizottságot, tehát a bizottság így a tartóság célkitűzését jobban tudja megvalósítani a következő programozási időszakban az Európai Uniós alapok felhasználásakor. Tehát még egyszer köszönöm mindenkinek. Pirinszki úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Én is nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy a lezajlott eszmecsere valóban most már segített abban, hogy előrelépjünk, jobban értsük a kérdéseket, tehát hogy a tartóság az többet jelent a produktív befektetésnél. Tehát ez egy horizontális megközelítés, tehát ennek mindenütt jelen kell lennie határozó tény, meghatározó tényezőként. Szeretném elismerni én is azt, amit ön is megjegyzett, hogy a bizottság képviselője is hasznos információkkal látott el bennünket. Osztom ezt a véleményt, elnök asszony, hogy a bizottság nem minden alkalommal ennyire segítőkész, mint most, tehát ezt ki lehetne emelni, hogy most nagyon fontos információkat kaptunk a stratégiai tervezésre vonatkozóan, és nagyon is megalapozott a beavatkozási logika, tehát ennek örülünk, és megpróbáljuk majd nyomon követni a mutatók használatát is, a konkrét eredményeket mérő mutatókét, illetve a hosszú távú eredményeket mérő mutatókét is, és az a véleményem, hogy ezt az időt nagyon hasznosan töltjük, és tényleg köszönettel tartozom a számvevőszéknek és mindenkinek, aki részt vett a vitában. Köszönöm. Ich glaube, dass wir... Azt gondolom, hogy mi, mint a parlament tagjai és szakbizottság egy hibát követünk el, hiszen igényesebbnek kell lennünk azt illetően, hogy mennyi információt kell, hogy kapjunk a bizottságtól a munkánkhoz, és ezért azt gondolom, hogy itt azért még van hova fejlődni. Jó, rendben, akkor térjünk vissza a négyes napi rendi pontra, hiszen Celer kolléga megérkezett, és akkor gyakorlatilag az Európai Unió 2019-es évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésével kapcsolatban hallgatjuk meg a gondolatait. Köszönöm Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a megértésüket a Fejlesztési Bizottságban. Voltam, ahol fontos döntéseket kellett hozni, és a 2019-es általános költségvetéssel kapcsolatos eh, állásfoglalásokat is megbeszéltük, és eh, a 2019-es költségvetéssel kapcsolatos trilóg már múlt héten lezajlott, és akkor most gyakorlatilag ennek kapcsán utólag is beszélünk arról, hogy milyen alapokon lehet az állásfoglás, illetve az ezzel kapcsolatos gondolatokat kialakítani. Rendben. Akkor most hát gondolat hallgatókat szeretnék a szöveges részében a munkámnak és az álláspontunkkal kapcsolatban megosztani önökkel, és főként általánosságban arról van szó, hogy 2019 az utolsó éve az utolsó szubvencionálási periódusnak, és egyben az utolsó év is az EU 2020-as stratégiájában ban és 2019 egyébként az utolsó éve a Juncker bizottságnak is, és ezért is azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban itt nem csak, hogy egy utólagos megítélésére van szó a már folyó programoknak, illetve az ezekre való kitekintésről van szó, hanem ez egy rendkívül fontos, hogy egy általános revízió fog lezajlani az eddigi stratégiánk sikerét illetően, hiszen a Lisszaboni stratégiának a sikerét fogjuk meg is mm, megvizsgálni. Tehát itt most már nem csak azt mondjuk, hogy akkor ez megbukott, és akkor pont, és egy újat kell kialakítani, hát ez még egyelőre előttünk áll, nem ismeret képes, és én már érdeklődtem a bizottság különböző részein, hogy dolgoznak-e ezen, de hát ez nyilván már az, az új bizottság feladata lesz, ő rájuk fogják bízni, és akkor gyakorlatilag, hogyha megnézzük a forrásokat, amelyek engedélyezésre kerülnek, és amelyek egyébként folyamatosan nyílik az olló a kötelezettségvállási meghatalmazásokhoz képest már 270 milliárdnál tartunk jelen pillanatban, ami már két komplet éves büdzsét tesz ki, ami a kifizetéseket illeti, hogy ezt a konfliktust, ezt hogyan kívánjuk majd megoldani az ollónak ezt a fajta kinyílását, ez, illetve tehát a kötelezettségvállalások eh, kapcsán, ez valószínűleg bizonyos célokat és projekteket nem fognak megvalósítani bizonyos okokból, de hát azért ez akkor sem jelentheti egy megfelelő rendes finanszírozási menedzsment alapját. Tehát azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez még továbbra is napi renden marad. Megállapított láttuk azt is, hogy a pénzügyi források és a, és a különböző alapok nagyon nagy mértékben megnövekedtek, és hát ezektől azt várjuk, hogy saját források alkalmazásával, az EU saját forrásaiból, illetve a rendelkezésre álló alapokból, mint például fejlesztési politika vagy migrációs politikára szánt alapokból, az európai fejlesztési alapokból még tovább tudjuk fejleszteni ezeket, hogy harmadik felek is jelentős forrásokkal részt vehessenek ezeknek a finanszírozásába. Hogyha meg megvizsgáljuk a saját kezelésű alapokat, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a legtöbb ilyen elvárás nem teljesült, hiszen a harmadik felek részéről nyújtott hozzájárulás az eléggé csekélynek bizonyul, és hogyha megnézzük 10-15 százalékot mondjuk, hogyha megállapítottam, most szúrópróba-szerű vizsgálat során, akkor azt látjuk, hogy ezek legtöbbször a tagállamok részéről érkeznek, és feltételekhez kötöttek. Tehát azt gondolom, hogy ha megvizsgáljuk a célok leírását, amit egyébként a bizottság is megad, a, a különböző büdzsé forrásokra vonatkozóan, hogy ezekkel milyen célokat szeretnének elérni, és ulat, hogyha megvizsgáljuk utána a helyszínen ténylegesen elért sikereket és eredményeket, hát eléggé nagy a, a, a különbözség ezek között, és hogyha megnézem az előre megfogalmazott célokat, illetve utána az ezekre alkalmazott célokat, illetve az ezekre lefoglalt forrásokat a költségvetésben, illetve hogy ez később utána ténylegesen mi történik ezzel, és milyen többletértékhez fognak ezek hozzájárulni európai szinten, hát akkor itt eléggé nagy lyukakat találunk a célok és az elérés, a megvalósítás között. Tehát én azt gondolom, hogy jóval erősebbé kellene tenni az összehasonlítható átláthatóságot a célok megfogalmazása terén is, és a rend és utána a ténylegesen a helyszínen zajló megvalósítási részleteket. Azt gondolom, hogy a saját kezelésű alapok ebből egy kivételt képeznek, hiszen itt, hogyha megvizsgáljuk, hogy mire fordították a forrásokat, ez 6-7 százalék, ami 600-700 millió eurót jelentett, és ezek kerültek kifizetésre bizonyos kezelési költségekre a helyszínen, de hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen eredményeket sikerült elérni ezek segítségével, hát akkor a, az erre vonatkozó ismeretek eléggé szűkösek. Tehát ez azt jelenti, hogy itt ezen a területen még érdemes lenne tenni egyet mást. És akkor most hát a kedvenc témánkra, a mezőgazdaságra, amit hát külön még ide fel is írtam magamra, 44,7 százaléka a az összes mezőgazdasági üzemnek viszont kevesebb az éves bevétele, mint 4000 euró. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek csak is melléktevékenységként űzhetik a mezőgazdaságot, akiknál, mert hát azért nem feltételezem, hogy ilyen csekély bevételük lenne ezeknek az üzemeknek, tehát hiszen ezzel még akár a, a fenntartási költségeket is alig tudnák valószínűleg teljesíteni, de hogyha megvizsgáljuk a 10%-a a bejelentett címzetteknek 60%-át kapják a közvetlenül rendelkezésre bocsátott forrásoknak, és ezért ebből már látszik, hogy az egyes üzemek számára rendelkezésre álló területek mutatják, ez 20 százaléka ezeknek az üzemeknek 80%-át birtokolja a területeknek, tehát, tehát a 80% a területnek a 20%-a az fér hozzá a forrásoknak, tehát ez azt gondolom, hogy ez nagyon is azt mutatja, hogy ezek nagyon-nagyon picike gazdálkodó üzemek lehetnek, akik vagy csak saját szükségletek fedezésére gyárt, állíthatnak elő valószínűleg mezőgazdasági termékeket, vagy mellék tevékenységként üzhetik szerintem, véleményem szerint, vagy gyanúm szerint egyébként ezt a tevékenységet, ezt azért nem ártana megvizsgálni még, hiszen ők nyilván rá vannak utalva ezekre az összegekre, de hát én azt gondolom, hogy azért már eljutottunk egy olyan világba, ahol már a föld ára is növekszik, illetve már meg lehet élni a mezőgazdasági termelésből is, hogyha tehát ezért, hogyha valaki növelni akarja a területet, akkor ez már akár nyereségesen is lehető. Tehát ami aggályok fontosnak tűnik, az pedig továbbra is a programok megvalósítása a kohéziós politika területén, a strukturális alapok terén, mert 2016-ig, hogyha megnézzük, a mentesítés során megállapítottuk, hogy a források 7%-át az új támogatási periódusban kerültek felhasználásra, és tehát még a régi projekteknek a feldolgozása befejezésén is dolgoztak 2017-ben, 2018-ban azonban úgy tűnik, hogy felgyorsultak ezek az események, és remélem, hogy 2019-ben ez folytatódni fog, hogyha megvizsgáljuk, hogy az eredeti célkitűzéseket hogyan lehetne elérni, tehát hogyha az M plusz 2 szabályt a jövőben alkalmazni akarjuk, amit egyébként én támogatnék, akkor majd ez kiderül, de nagyon sok szakbizottságból azt hallom, hogy minden mindenki kiírja még több pénzt ezekre a területekre, de hát 2015-ben 7 milliárdot jutottunk vissza az adó országoknak, és tehát ez azért egyrészt, egyrésztről ugye halljuk, hogy mindenki szeretne még több pénzt kapni, a, és hogy egyre jobban növekszenek a kötelezettségvállalások, azonban másik oldalról pedig a rendelkezésre bocsátott pénzeket nem sikerült adszorbálni ja, a, azoknak, akiknek ez kifizetése kerülhetett volna, volna. Én azt gondolom, hogy ezzel érdemesene foglalkozni a jövőben, hogy ezt megoldjuk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és köszönöm szépen az ellentmondásokra is rámutatott. Jana kolléga, parancsoljon. Hablo en nombre del señor Bogan, que se... Köszönöm. És én Borán kolléga nevében szólok, aki nem tudott most részt venni, mert egy másik szakbizottság programján vesz részt, ezért megkért, hogy ő helyette szólaljak föl. Bogán úr köszöni szépen Celler úrnak a konkrét javaslatait főként. És ő nagymértékben támogatja azt, hogy az M plusz 2 szabály kezelése kerüljön, az, tehát az M plusz 2-vel foglalkozzunk, és mindezt egyébként a számvevőszék is kiemelte, tehát uh, itt feltehetően egy nagyobb fegyelmezettséget lehetne elérni, uh, és a kötelezettségvállalások a tagállamok részéről a finanszírozással kapcsolatban is növekedhetne, hogyha a legrosszabb krízis által sújtott időszakból kezdünk kilépni, és azért itt még nagyon sok hiányt tapasztalunk, de ahogy ezt Szeller úr is említette, ezt közösen a bizottsággal kell majd kezelni, de ügyelni kell, hogy a rugalmasság ennek ne lássa kárát, mert azért itt vannak régiók, ahol a különböző kapacitások is szűkösek, és nagyon fontos az, hogy a kifizetési képesség is megőrzésre kerüljön, tehát itt nagyon fontos, hogy a költségvetés is észszerűen kerülhessen felhasználásra, és a fegyelmezettség az a az adott év keretein belül figyelembe véve is megmaradjon, ne csak több évre vetítve. Tehát nagyon fontos, hogy a tagállamok is tudják teljesíteni a kötelezettségeiket, ahogy ezt egyébként a 7 éves időszakra ígérték is. Bogán úr szeretné Celler urat arra kérni, hogy a 17-es KPI indikátorok, a 17-es pontban szerepelt KPI indikátorok a szabálytalan migrációval kapcsolatos gondolatokban is kérdezni, hogy milyen céljai vannak ezeknek az itt idézett indikátoroknak, hiszen Szeller úr úgy látja, hogy ezeket szükséges lenne bevezetni, ezeket az indikátorokat. Na de ennek milyen, mi lehetne az eredménye, vagy az értelme? Ezt azt gondolom, hogy erről kéne majd részleteiben beszélni. Akkor a 18-as és 19-es bekezdése kapcsolatban Bognán úr a bizottsághoz fordul, és itt egy eléggé erős kritikát ö, fogalmaz meg a migráció és a biztonság ö, fejleményével kapcsolatban. Ugyanis ő itt azt írja, hogy ö, a azok a kiadások, amelyeket mobilizáltunk ezekre a célokra, még nincsenek beazonosítva a menekült és migrációs válsággal kapcsolatban, és ezért Bogán úr azt a kérdést teszi fel ezzel kapcsolatban, hogy ezt a helyzetet hogyan lehetne majd az új, illetve hogyan került korrigálásra az új költségvetésben. Talán ez a legrosszabb válság éveiben még nem volt lehetséges, azonban szeretné tudni, hogy az új évre vonatkozó költségvetésben ezek a pontok hogyan kerültek korrigálásra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy ez a költségvetési főigazgatóság felé irányulnak. Parancsoljon, ha átadom a szót nekik. Uh, thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Zeller jelentéstevőnek ezt a jelentést, és röviden kommentálnám egy-egy pontját a szövegnek. Először is az Európai Bizottság nagyon elkötelezett amellett, hogy biztosítsa, hogy az EU-s költségvetés a lehető legjobb eredményeket érje el a polgárok számára, azáltal, hogy biztosítja, hogy prioritásokhoz alokálják a forrásokat, és hogy minden fellépés megfelelő eredménnyel és hozzáadott értékkel járjon, ami a teljesítmény keretet illeti, illetve a célokat és eredményeket Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság folyamatosan dolgozik azon, hogy javítsa a költségvetési dokumentumai tartalmát, azért, hogy azok átláthatóbbak, fókuszáltabbak legyenek, és felhasználóbarátabbak. Az Európai Bizottság most először tette közzé a teljesítmény áttekintést, amely egy átlátható, könnyen érthető áttekintést nyújt a különböző programokról. Ez a dokumentum most a weboldalunkon elérhető, de nyomtattunk papír alapú verziókat is, és ezeket hamarosan eljuttatjuk a szakbizottságnak. Úgy gondolom, ez elősegíti majd a különböző programok értékelését, a célkitűzésekhez és az indikátorok végrehajtásához mérten. Ami a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti különbséget életi, igaz, hogy az egyik MFF első év, végrehajtásának első éveiben nagyok szoktak lenni ezek a különbségek, ez teljesen normális. Ebben az MFF ben most megnövekedett külön ez a különbség a kohéziós politika végrehajtása miatt, illetve az abban bekövetkezett késedelem miatt. Mégis úgy gondoljuk, hogy a 2017-es végrehajtás a kohéziót illetőleg jobb volt, mint 2016-ban, még akkor is, hogyha eredetileg nem így tűnt de a pénzügyi korrekciónak köszönhetően sikerült sikerült az előirányzatokhoz mért különbséget csökkenteni. Ami a mezőgazdasággal kapcsolatos megjegyzést illeti, a 20% illetve 80% vonatkozásában szeretném elmondani, hogy ezek a számok mutatják, summázzák az európai struktúrában megmutatkozó különbségeket. Van, na, vannak olyan tagállamok, ahol viszonylag nagy a kis gazdaságok száma, és nagyon kevés olyan gazdaság van, amely nagyon nagy méretű lenne. Az Európai Bizottság hozott bizonyos döntéseket, illetve előterjesztett bizonyos javaslatokat, amelyekkel korlátot szabhatunk annak az összegnek, amelyet a nagy farmoknak juttatunk, a nagy gazdaságoknak. A jelenlegi MFF-ben már tettünk javaslatokat egy ilyen cappingre, amely azonban nem kötelező jellegű, minden tagállam maga döntheti el, hogy végrehajtja-e, vagy sem. A következő MFF-re nézvést ez a capping kötelező lenne a javaslatunk szerint, kötelező lenne az összes tagállamra nézve. Az N plusz 3 vagy N plusz 2 illetően a kohézió esetében szeretném elmondani, hogy a következő MFF java, MFF-re vonatkozó javaslatában az Európai Bizottság újra bevezette az N plusz 2-t. Ami a migrációs kérdést illeti, a jele asszony kérdésére válaszolva, átfogó jelentéstételt szeretnénk az összes migrációs illetve átfogó jelentést készítünk az összes migrációs költségről, és ezt hamarosan bemutatjuk. Köszönöm szépen, köszönöm, zárásképpen a jelentéstevőnek adok szót. Ja, vielen Dank. Äh, köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak a magyarázatokat és a kitekintést is arra nézve, hogy az új MMF-ben mi mindent fogunk még jobban csinálni, és tudom, hogy az új kollégák között azért ezek eléggé vitatottak részben azért, és ebben a bizottságban talán nem annyira indulok ki belőle, de azért a kollégák számára hadd mondjam el, hogy, hogy, hogyha nagyon örülnék, hogyha módosító indítványok érkeznének az általános költségvetéssel kapcsolatos témában. Még egy dolog, hogy volt itt egy igény a, ebben a bizottsággal kapcsolatban, hogy az európai állam eh, ne ügyész szereljük föl eh, megfelelő forrásokkal személyi költségek kifizetésére és egyéb más területekre is, és úgy tűnik, hogy túl keveset irányoztunk elő eh, mindeddig erre a célra. Igen, ezt én is szeretném kiemelni, mondja az elnök asszony. Úgy az, amit jelen pillanatban a bizottság előirányzott forrásokat, ez már most egy halva született dolog lenne, hogyha ennyit adnánk, ennyit bocsátanánk rendelkezésére az, az Európai Államügyészségnek. Tehát én azt gondolom, hogy ha ennyit harcoltunk ezért, akkor ez már ne fulladjon egy ilyen hatékonytalanságba. Tehát én ezért mindenképpen javasolnám ezt, hogy ezt vegyük figyelembe, ezt a javaslatot, és akkor várjuk az éves programot, az elemzéseket, a, ezt a dokumentumot. Én már olvastam is ezt, és már most kétségeim vannak azt illetően, hogy néhány nagyon fontos pontban egyébként fundamentálisan eltérő eredményekre jut, hogy az screeningre is ö, ö, utalnék, mint a számvevőszék. Tehát én azt gondolom, hogy fontos lesz majd, hogy az evaluálást is majd figyelembe vegyük és alaposan átolvassuk át megadom a szót a Lana Hammer kolléganőnek. Igen, tehát szeretnék a 17-es bekezdésre utalni, illetve kérdezni. Itt bizonyos indikátorokat említ a szöveg, mégpedig az az szabálytalan migráció okainak a megszüntetésére nézve. Szeretném tudni, hogy ezzel az indikátorokkal egyébként milyen célt szeretnénk elérni ezt kérdezném, mert hiszen az okoknak a megszüntetését hát ez jóval túlmegy ezeken a határkereteken. Köszönöm. For the indicators on, uh, on the... Ami a migrációs indikátorokat illeti, a DG Home-mal együtt megvizsgáljuk, hogy mit tudunk tenni az ügyben Egyelőre nem tudok több információt adni erről. Csak annyit mondhatok, hogy egy globális jelentés készül a migrációról. Celler kolléga még egyszer? Ich würde einmal unterscheiden. Igen, én azért itt különbséget tennék a menekülési okok elleni harcban, ami hát a szomszédsági politika és egyéb más politikák területére sorolható, amivel szintén foglalkoznunk kell, de az, ami itt most nálunk előtérben van ezzel kapcsolatban, az pedig az indikációs politika, tehát itt a migrációs politika, illetve hát az egyes tagállamok migrációs politikájának a támogatása, mert hogy itt menekültek vagy migránsok érkeznek meg ezekbe az országokba, tagállamokba, és mindeddig úgy történt, hogy nagyságrendileg az Európába érkező embereket nem irányoztuk elő az ő eh, velük kapcsolatos költségeket az európai költségvetésben, és a tagállami költségvetésekben sem voltunk ezekre felkészülve, amennyire én tudom, és az elmúlt eh, költségvetési években különböző költségvetési fiókokból vettünk ki pénzeket, hogy az egyes tagállamokat európai szinten a migránsok illetve eh, integrációs programok kialakításában támogassuk. És tehát ez gyakorlatilag egy saját költségvetésben is már kiindulási pontá vált, és ezért is szeretnénk megtudni azt, az a kérdés, hogy lett-e közös megállapodás erre, illetve célkitűzések rögzítve, és hogy erre ez milyen célkitűzéssel, és hogy milyen mérhető és összehasonlítható jelzőszámok vagy indikátorok vannak, amik alapján ezeket a forrásokat eloszthatnánk az EU költségvetésből, vagy pedig egyszerűen csak odaszólnak érte, hogy most szükség van rájuk. Tehát ezért is például a szállásra, a, az étkeztetésre, az iskolák rendelkezésre bocsátására, tehát hogy az egyes országok számára mik ilyen forrásokat tudunk erre rendelkezésre bocsátani, és mi alapján a szociálpolitika terén Európában, legalábbis Németországban tudom azt, hogy áttértünk arra, hogy az indikátorokat és jelzőszámokat vezettünk be azért, hogy a szociálpolitikai ráfordításokat megfelelő módon siker számítással később felismerhetővé tegyük. És éppen ezért erre szükség lenne itt is, európai szinten is, és abból indulhatunk ki, hogy ez egy hosszú távú költségvetési cím lesz az a migránsok, illetve a menekültek integrációjára fordított források. Ezek meg fognak maradni a jövőben is, feltehetően a költségvetéseinkben. Igen, mondja az elnök asszony, a módosító indítványokat is várjuk ezzel kapcsolatban, és akkor most lezárjuk ezt, és áttérünk a következő pontunkra, ami a számvevőszék külön jelentése, és mivel Gréten illetékes számvevőszégi tag nincsen jelen, ezért a kabinetfőnöke ismerteti a külön jelentést. Parancsoljon! Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is uh, szeretnék elnézést kérni a régretten úr nevében, aki sajnálja, hogy nem tud itt lenni személyesen, Luxemburgban kell, hogy részt vegyen egy nagyon fontos számbevőszéki ülésen, amelynek a határozat képességét csak így lehet biztosítani, és ő kért meg engem, hogy a nevében tartson meg ezt az összefoglalót. Hölgyeim és uraim, a mai beszámoló az a jogszabályok ex post felülvizsgálatát érinti. Ez ugye a jobb minőségű szabályozási célhoz kapcsolódik, és itt az a szándék, hogy az Európai Unió beavatkozásai hatékonyabbak legyenek. Megvizsgáltuk tehát az ex post felővizsgálatokat, azt, hogy ezeket megfelelően tervezték-e, valósították meg, kezelték, illetve hogy a minőségellenőrzést elvégezték-e, és hogy mindez hatékonyan hozzájárult-e a jobb minőségű szabályozási ciklushoz a, az audit körét szeretném először bemutatni. Két különböző területet vizsgáltunk. Az első az expost vizsgálatok, a jogszabályok expost vizsgálata a 2013 és 16 os időszakban. Itt négy főigazgatóság volt érintve, a belügyi, az egészségügyi, a növekedés és a környezetvédelmi. És a második terület pedig, amit vizsgáltunk, az pedig az ex hatástanulmányok, amelyek ugyanehhez a négy főigazgatósághoz tartoznak, itt az időszak 2014 és 2016. Célkitűzéseink a következők voltak. Először is szerettünk volna garantálni, vagy megvizsgálni, hogy a bizottság és a társjogalkotók, tehát a parlament és a tanács megfelelően figyelembe vették-e a felülvizsgálati klauzulákat és a monitoring klauzulákat, amelyek megvannak már, amelyek léteznek, a jogszabályok módosításakor, illetve az új jogszabályok készítésekor. Aztán azt is megnéztük, hogy a bizottság teljesíti-e a kötelezettségeit az ex post vizsgálatok elemzésekor és megfelelő útmutatást biztosít-e. A harmadsorban azt is vizsgáltuk, hogy a bizottság és a társjogalkotók garantálták-e, hogy nyilvánosságra kerüljenek ennek a munkának az eredményei, illetve negyedsorban azt is vizsgáltuk, hogy a REFIT program célkitűzéseit világosan meg lehet-e valósítani. Tehát először is, hölgyeim és uraim, próbáljunk meg arra a kérdésre válaszolni, hogy hozzájárultak-e a felülvizsgálati és a monitoring klauzulák ahhoz, hogy javítsuk a Better Regulation célkitűzést, tehát a folyamatot. Mielőtt erre a kérdésre válaszolunk, azt mindenképpen ki kell jelenteni, hogy a bizottság rendszere, export felülvizsgálati rendszere nagyon jól összevethető a tagállamok többségében alkalmazott helyzettel, és most pedig azt tudjuk válaszolni a kérdésre, hogy igen, a bizottságnak jól kezelt rendszere van, és van benne minőségellenőrzés, tehát hatékonyan hozzájárul a jogszabályok minőségének javításához, azonban a szék beazonosított több gyenge pontot is. Ezek közül például azt, hogy a felülvizsgálati klauzulák, illetve a monitoring klauzulák, azok jelen vannak az EU jogszabályokban, viszont nincs közös intézményközi definíciója ezeknek, illetve nincsenek szövegezési útmutatók, és ezért nem mindig világosak az outputok. Aztán pedig a értékelések során azt is vizsgáltuk, hogy megfelele mindez a jó gyakorlatoknak. A Általában az értékeléseknél igen, de az egyéb felvizsgálatok esetében ez nem feltétlen igaz, hiszen ezen esetekben a jó gyakorlatokat csak 2017 kezdetétől vezették be. A harmadik megjegyzés, az auditorok azt tapasztalták, hogy a ex post vizsgálatok esetében a dokumentumok rendelkezésre álltak, és elérhetőek voltak a nyilvánosság számára, de és a legnagyobb részük világos következtetést fogalmazott meg. A bizottság ezeket továbbította a másik két jogalkotónak, azonban ezek ritkán reagáltak ezekre a dokumentumokra. És egy utolsó megjegyzés, a REFIT program célkitűzései nem voltak mindig világosak, és ennek alapján, ezen megfigyeléseink alapján a számvevőszék négy ajánlást fogalmazott meg. Először is érdemes lenne, hogy a bizottság a következő ajánlást megvalósítsa, a számunkra a legfontosabb, erősítse meg a Better Regulation, azaz a jobb minőségű jogalkotás intézményközi megállapodását. Ez azt jelenti, hogy a bizottság a tanácsal és a parlamenttel együttműködésben az intézmény közi megállapodás keretein belül kidolgozzon egy vádemékumot, úgymond egy intézmény közi vádemékumot, amely a felvizsgálat és monitoring klauzulákra vonatkozik, világosan besorolja ezeket a felülvizsgálatokat, ex post vizsgálatokat, útmutatót ad az időzítésről minden egyes ex post felülvizsgálat esetében, minden egyes típus esetében, illetve a monitoring klauzulák esetében is útmutatást nyújt. A második, hogy a bizottság a parlamentnek és a tanácsnak javaslatot kellene, hogy tegyen azzal kapcsolatban, hogy nyilatkozzanak az EUMS 295-ös cikke értelmében arról, hogy milyen jogi formában és milyen jogi eszközökkel lehetne megerősíteni az intézményközi megállapodás jogilag kötelező érvényű jellegét. A következő ajánlásunk az, hogy a felülvizsgálatok minőségét jobban lehetne garantálni, a bizottságnak meg kellene határozni minimum normákat, minőségi normákat, amelyek az összes ex post vizsgálatra vonatkoznak, hogy így lehessen garantálni a jó minőséget. A, bozi- a bizottságnak a jogszabályokat vizsgáló bizottság ellenőrző jogait is ki kellene terjeszteni, független vizsgálati testület kell, hogy legyen ez, valamint a bizottságnak a módszertant részletesen be kellene mutatnia, elmagyarázni, hogy miért az adott módszertan mellett tette le a voksát, és ide tartozik az adatgyűjtés, illetve az adatelemző eszközök, és természetesen a munka korlátjai. A harmadik ajánlás az, hogy a hiányosságokat elemezze a bizottság, az adatgyűjtésben, illetve az adatkezelési kapacitásokban. Tehát a megfelelő szinten az elemzési hiányosságokat mérjék fel az adatok előállításában, gyűjtésében, felhasználásában, újrafelhasználásában, eh, amelyekre az ex post felülvizsgálatokon van szükség. A negyedik ajánlás az az, hogy mindig a cselekvés előtt legyen értékelés. Tehát mielőtt egy ö, szöveget ö, felülvizsgál a bizottság, ahhoz az elfesz kellene tartsa magát, hogy nem lép az értékelés előtt. Tehát a bizottság semmilyen javaslatot nem fogadhat el olyan hatástanulmány nélkül, amely ne alapulna előzetes értékelésre és a jogszabályokat vizsgáló bizottságnak oda kellene figyelnie arra, hogy ezt az elvet szigorúan alkalmazzák. Az ötös ajánlásunk az, hogy a REFIT programot integrálják a jobb jogalkotási folyamatba, a bizottság pedig tisztázza a REFIT szerepét és feladatait úgy, hogy ez teljesen elkülönüljön a hagyományos Better Regulation folyamattól. Hölgyeim és uraim, a szembevőszék azt javasolja a bizottságnak és a jogszabályokat vizsgáló bizottságnak, hogy ezen ajánlásokat valósítsa meg. Köszönöm, megadom a szót az előadónak. Uh, thank you very much indeed, uh, Madam. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Jelentéstevőként szeretném én is megköszönni a számvevőszéknek ezt a kiváló beszámolót, ami az ex post beszámolókat illeti a jobb szabályozásra vonatkozó program keretein belül. Hogyha megnézzük, hogy a szakbizottságunk milyen prioritást biztosított a jobb szabályozásnak, a better regulationnek, világos, hogy a szakbizottságunk próbált igazi kézenfogható eredményeket elérni ezen a téren. A hétköznapi emberek számára ez a költségcsökkentésről szól a szabályozáshoz kapcsolódóan, és arról, hogy a parlamentben elfogadott, társ jogalkotóként elfogadott szabályok előnyökkel járjanak. Tehát fel kell mindig tennünk a kérdést, hogy miért van szükség egy jogszabályra, mi az előnye, és világosan el kell tudnunk mondani az embereknek is, hogy milyen előnyel jár egy-egy szabályozás. Sokszor az itt elfogadott szabályozás ra vonatkozó áttekintés is nagyon fontos lépés. Üdvözöljük tehát a szembevőszék munkáját, és gratulálunk hozzá. Úgy gondolom, hogy az egy nagyon fontos tény, hogy egy három éves vizsgálatról van szó, már négy DG-t is bevontak ebbe, és a jelentés leírja a felülvizsgálati rendszert, és nagyon helyesen rámutat arra is, hogy ami az értékeléstől át, e, eltekintetve illeti a felülvizsgálatokat, vannak azért a rendszernek hiányosságai, nincsenek közös iránymutatások a monitoringra és a, felül, az, a felülvizsgálatra vonatkozólag. 2017-ben tavaly sikerült egy jobb szabályozási eszköztárat elfogadnunk, amelyel gyakorlati segítséget kívánunk nyújtani ezen a téren, de nyilvánvalóan ehhez is idő kellett, erre is várni kellett egy ideig, aztán a megbízható és összehasonlítható adatok területén vannak hiányosságok, ezek elengedhetetlenek az utólagos felülvizsgálathoz, és az adatgyűjtésnek magának a javítása, valamint az ex post felülvizsgálattal kapcsolatos késedelmek orvoslása, ezt is szeretném megemlíteni, mert sok esetben nem történik meg időben a felülvizsgálat, és a parlamentet nem tájékoztatják arról, hogy miért kerül sor késedelemre. Az általam tett javaslatokban üdvözlöm, és teljesen elfogadom a számbevőszék ajánlásait, Másodszorban fontosnak tartom kiemelni, hogy az intézményközi megállapodás a jobb szabályozásról 2018-ban indul el egy ezzel kapcsolatos megfelelőbb keret, főként ami a monitoringot életi. Az év későbbi szakaszában lesz egy magas rangú intézményközi találkozó, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, ezt üdvözlöm és amint a megállapodás megszületik, többször és sűrűbb időközönként várható jelentéstétel. Továbbá az újabb teljesítménymutatók kidolgozása a megállapodás végrehajtásának monitoringjához elengedhetetlen, ezáltal tudjuk biztosítani, hogy a megállapodás um, működik mindkét, illetve az összes fél javára. Aztán sorban a számbevőszék aktív szerepvállalásának folytatódnia kell ezen a téren, különleges szakértelemmel rendelkeznek, ahogyan én is kiemeltem ezt a szövegben. A szemvőszék általi monitoring mindenképpen hozzáadott értéket jelent ahhoz, amit mi próbálunk itt elérni. A, az intézményközi megállapodás betartása szempontjából a szemvevőszéknek nagyon fontos szerep jut, ezt hangsúlyoznunk kell szakbizottságként. sorban azt javaslom, hogy az utólagos felülvizsgálatra vonatkozólag a jövőben közös iránymutatásokat kellene létrehoznunk, ezáltal jobban sikerülne különböző álláspontokat összehangolni, és egy további nagyon fontos terület véleményem szerint az, hogy a tagállami átültetésre, átültetéshez szükség van-e egy egységes keretre? Ez egy nagyon fontos kérdés, egyelőre nincs általánosan elfogadott álláspont arra vonatkozólag, hogy a tagállamok hogyan tudják hatékonyan időben átültetni a jogszabályokat. Azt hiszem, egy egységes keret ezt illetően mindenképpen szükséges lenne, hogyha megfelelő EU-s szabályozásunk van, és van megállapodás a tagállamok között, akkor fontos, hogy ennek valamiféle logikus átültetésére is sor kerüljön, mégpedig hatékony módon a jövőben ezen kellene dolgoznunk, és hamarosan lesz is egy jelentésünk, amely ezzel foglalkozik, de én is megfogalmaztam ezt a javaslataimban. Köszönöm szépen, várom az együttműködést a kollégákkal, és köszönöm a számvevőszéknek ezt a kiváló szöveget. Ajánl a kolléganő! Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is sajnálatosnak tartom, hogy a számvevőszék életékes tagja nem tud itt lenni. Egy viszonylag rövid szövegről van szó. Mindenképpen szerettem volna megemlíteni, hogy a számvevőszék illetékes tagja nincs itt. Azzal kapcsolatosan, amit Hész úr mondott, nem egy statikus helyzetjelentésről van szó, hanem egy dinamikus értékelésről. Külön meg kell említeni a tanácssal folytatott küzdelmeket. Mindig támogattuk a jobb jogalkotás stratégiáját, mert fontosnak tartjuk, hogy minden esetben mielőbb lehessen alkalmazni a jogszabályokat, amelyeket megvitatunk és elfogadunk illetve amelyeket előzőleg módosítunk is itt az Európai Parlamentben. Úgy gondolom, hogy a refitet illetően a parlamentet, a parlament álláspontjára nem fordítottak elég figyelmet, ezért is meg kell erősíteni annak a szükségességét, hogy ex post módon utólagosan felülvizsgálják a döntéseket, mégpedig egy kormányközi eljárás keretein belül. Különösen érdekesnek tartom az átültetésre vonatkozó esetleges egységes keretet, mert ezáltal elkerülhetőek a problémák. Az én hazámban, Spanyolországban bizonyos irányelvek végrehajtásában nagyon elmaradtunk. Nagy a késedelem, ami frusztrációt okoz nem csak a hatóságoknál, hanem az európai polgároknál is. A számvevőszéktől azt szeretném megtudni, hogy a külön jelentés elkészítésekor megvizsgálták-e, hogy a tanácsnak mennyiben volt haszna abból, hogy bizonyos dossziékat visszavontak, amelyek az Európai Parlament szerint érdekesek voltak, amelyekkel kapcsolatosan a parlament már elvégezte a munkát, amelyeket megvitatott a parlament, módosított, de amelyeket aztán a tanács egyszerűen blokkolt. És aztán a refit ö, ürügyén ezeket a dossziékat tulajdonképpen ejtették az intézmények. A kérdésem az, hogy a számbevőszék munkája alapján ezek a pro- ezekre a problémákra deríthető e mert számunkra nagyon fontos volna, hogy az intézményközi egyensúlytalanságokat kezeljük. Erősíteni kell a kezdeményezési hatásköreinket, és a jogalkotásban az ilyen lépések azt gondolom, amelyeket tapasztalhattunk, szükségtelenül korlátozzák a mandátumunkat. A bizottság részéről a főigazgatóságtól Watson úr, tessék. Mikrofont kérünk. Is this one working? Yes. Ez a mikrofon működik? Nagyszerű. Elnézést kérek. Köszönöm szépen eh, Hosted úrnak a bemutatót, és Héz úrnak, hogy reagált az elmondottakra. És persze köszönöm mindenkinek, aki elmondta a véleményét. Ez egy olyan jelentés, amelyel kapcsolatosan mi az Európai Bizottságban nagyon pozitív véleményt alakítottunk ki. Úgy gondoljuk, hogy ez segít rendszerezni a saját gondolatainkat az értékeléssel, kap, a felülvizsgálattal kapcsolatosan. Azt hiszem, az egyik legfőbb üzenetünk talán az, hogy a jobb szabályozás egy folyamatos tanulást igényel, állandóan vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a jobb szabályozást megvalósítani, és ez a jelentés egy nagyon fontos input ebben a folyamatban. Ezen általános megjegyzésen túl két aspektusa van a jelentésnek, amelynek külön örülünk. Az első az, hogy habár egyértelműen az Európai Bizottság hatásköre a jogalkotás értékelése és a finanszírozási programok értékelése, ennek az egésznek azért van egy nagyon erős intézményközi kontextusa. A jobb szabályozás minden e- aspektusát figyelembe véve csak is a három nagy intézmény együttműködése révén biztosítható az, hogy az általunk elfogadott jogszabályok megfeleljenek a célnak. Ez egy nagyon fontos üzenet véleményem szerint, amely megfogalmazódik a jelentésben. A második dolog, aminek örülünk, az az, hogy a tagállamokkal összehasonlítva, és főként a nemzetközi összehasonlítás alapján viszonylag jól teljesítünk. Ezt az OECD által elvégzett munka alapján mondhatjuk, a 2015-ös szabályozási kitekintés alapján. Az OECD egy új szabályozási kitekintést véglegesít, amelyet vélhetően ezért novemberében tesz közzé, és biztos vagyok abban, hogy még jobban teljesítünk ebben, mint tettük azt a 2015-ös verzióban, úgyhogy ennek is örülünk. Ugyanakkor nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy a jogszabályozás minden egyes aspektusa kapcsán folyamatosan tanulunk, állandóan levonjuk a tanulságokat, és ez egy olyan terület, ahol még nagyon-nagyon sok előrelépést tehetünk. Az összes számbevőszéki ajánlást nyomon követjük, figyelembe vesszük, részben vagy egészben az adott ajánlástól függően. Egy-két ilyen ajánlást emelnék ki. Az egyik ajánlás, amelyet Hoster úr aláhúzott, kiemelt, az, amelyik az intézményközi aspektusra irányítja rá a figyelmet. Ami a különböző utólagos felülvizsgálatok különböző módjait illeti, mi az Európai Bizottságban nagyon is készen állunk arra, hogy együttműködjünk a két másik nagy intézménnyel, hogy ilyen intézmény közé iránymutatásokat fogalmazzunk meg. Annak alapján, amit már kialakítottunk, nyilván nem ez a végleges verzió, hiszen az összes intézménynek bele kell egyezni a közös iránymutatásba, meg kell állapodnunk a két másik intézménnyel, és a tanács nem volt feltétlenül ugyanolyan lelkes, mint mi voltunk, majd az intézményközi kontextus keretein belül kiderül, hogy hogyan alakul ez tovább. Ami az adatgyűjtést illeti, amelyet a jelentéstevő említett, mi is érzékeljük, hogy ez kulcsfontosságú, a jó, aktuális adatok rendelkezése állása elengedhetetlen az értékeléseink minősége szempontjából, ezt a jobb jogalkotásról szóló közé megállapodás is tükrözi, hiszen nagyon fontos, hogy a tagállamok is egy- együttműködjenek velünk ebben, és biztosítsák, hogy az adatok rendelkezésre állnak. Tovább folytatjuk azonban a munkát a bizottságon belül, és azt hiszem ennek a munkának az MFF-re vonatkozó legutóbbi javaslatok is lendületet adtak próbáljuk azonosítani, hogy melyek a jelent, rendelkezésre álló adatok a bizottságban, hogyan lehet a bizottságon belül az adatmegosztást javítani, és hogyan lehet az adatokat begyűjteni, hogyha nem állnak rendelkezésre. Ezek nagyon fontos kérdések a számunkra. Végezetül, ami a refitet illeti, azt hiszem itt némi nézeteltérés alakult ki a számbevőszékkel. Azt hiszem teljesen egyetérthetünk azzal, hogy a refit egy olyan koncepció, amely az idők során folyamatosan átalakult, fejlődött, eredeti, szak, eh, illetve kezdeti szakaszában nem volt annyira fókuszált a dolog, mint lennie kellett volna, de időközben sikerült eh, a helyzetet tisztáznunk, és a Refit programmal és a Refit platformmal létrehoztunk egy olyan brandet, ha fogalmazhatok így, amely kívül, kifelé is ismert, a különböző érdekelt felek eh, körében, a vállalkozói berkekben, és azok körében, akik, mindazok körében, akik számára nagyon fontos, hogy habár egyszerűsítjük a jogszabályokat, mégis a jogszabályi céloknak azért meg kell, hogy feleljenek ezek a szabályok. A refitet azt hiszem most már nagyon világosan értik és el is fogadták az érdekelt felek. Nyilvánvalóan lehetne persze jobban kommunikálni, és a számvevőszék ajánlásainak megfelelően igyekszünk is jobb kommunikációt biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mivel csak röviden ismertették a számvevőszék ezen jelentését, nem adom meg a szót egyéb hozzászólóknak. Haladunk tovább, a kohéziós politika 2020 utáni megvalósításának egyszerűsítése következik. Balkó úrnak adom meg, hogy röviden ismertesse. Balkó úrnak adom meg a szót, hogy röviden ismertesse ezt a jelentést, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt előadó úr, hogy uraim! A cél az az, hogy a jogalkotási csomaghoz hozzájáruljunk a kohéziós politika egyszerűsítéséhez 2020 után. Négy irányelvet mutatunk be, és öt területet, ahol valóban lehet egyszerűsíteni. Úgy tűnik az a konszenzus, már évek óta, hogy a kohéziós politika teljesítése nagyon összetetté vált beazonosítottuk a területeket, ahol egyszerűsíteni lehet, és az első megjegyzésünk az az, hogy egy jól meghatározott stratégiára van szükség. Az összefoglaló első mellékletében leírjuk, hogy az egyszerűsítésnek ugye nincs átfogó célkitűzése, tehát hogy miért és ki végezze ezt el. Szerintünk az administratív egyszerűsítés egyik fő célja az az, hogy a szükségtelen költségeket eltávolítsuk azáltal, hogy a tagállami hatóságok szükségtelen költségeit megszüntetjük, illetve a kedvezményezetekre nehezedő szükségtelen terheket. A teljesítmény, a költséghatékonyság és a jó minőségű jogszabályozás felhasználandó e célra, bizonyíték alapú és struktúrált megközelítésre van szükség, amikor az egyszerűsítéseket javasoljuk. Az ilyen javaslatoknak mind kell nyugodni, robusztus bizonyítékokon, és azon, hogy az egyszerűsítés olyan tevékenységeket céloz, amelyek a szabályozott felekre nehezednek. A hatékony egyszerűsítés kiinduló pontja tehát egy átfogó áttekintése az eredeti terheknek az operatív programokban és a szükségtelen költségek áttekintése, illetve a szükségtelen bonyolultság áttekintése. Az úgynevezett gold plating például egy ilyen, ez arra vonatkozik, hogy a nemzeti szinten az EU-s szabályozáson túl még meghatároznak egyéb feltételeket, a jogbiztonságot ezek gyengíthetik, illetve oda vezethetnek, hogy az EU-s szabályokat kevésbé szigorúan alkalmazzák és a bizottságnak ilyenkor előfordulhat, hogy pénzügyi korrekciókat kell alkalmaznia. A struktúrára is oda kell figyelni, azonosítani, szemszerűsíteni az akadályokat, ex-ante hatástanulmányokat kell készíteni, és célkitűzéseket kell meghatározni a monitoring programokra, illetve az akadályok csökkentésére, és ez elvezet a harmadik alapelvhez, a hatékony egyszerűsítéshez elkötelezettségkel kell, minden szereplő érezze magáénak ezt a célt, a bizottság, a tanács és a parlament is, a tárgyalásban, tárgyalások során is és a jogi keretek elfogadásakor is, illetve az egyes tagállamok is érezzék ezt magukénak, amikor lefektetik a szabályokat, amikor kiválasztják a kedvezményezetteket, amikor a monitorozást és a beszámolást végzik végzik. A negyedik és az utolsó alapelv az az elszámoltathatóság, illetve a teljesítmény. Az egyszerűsítés az nem önmagában lárpórlát létező célkitűzés, hanem a belső ellenőrzéseket erősíti. És kiderül, hogy a megerősített elszámoltathatóság nagyban hozzájárul a szabálytalanságok csökkentéséhez. Nem lenne lehetséges ezt elérni, anélkül, hogy megerősített belső ellenőrzés működne. Tehát itt állami, vagyis hát az adófizetők pénzét használjuk, és ezért az elszámoltathatóság indokolandó. A teljesítmény indokolható. A teljesítményre kell tehát odafigyelni. Ez egy alapvető probléma az Európai Uniós alapok menedzsmentjében most hadd térjek rá az öt területre, ahol az egyszerűsítést vég, végre lehet hajtani leginkább a kohéziós politikában. Az első ugye maguk a jogszabályok és az útmutatások. Az egyszerűsítés azzal, azzal kezdődik, hogy világosak, egyszerűek a szabályok és stabilok ezek, és az egyes alapokra és programokra, alapokra és programokra hasonló szabályok vonatkoznak. A korábbi időszakokban megnéztük az oldalak számát, 1732-ről 3889-re nőtt a jogszabályok mérete, úgymond oldalszámban. A programozási időszakra tehát még az is fontos, hogy a szabályok időben rendelkezésre álljanak, és ezek ne váltakozzanak nagyon gyakran. A stabil szabályok tehát az egyszerűsítés egyik eszközévé válhatnak és biztosítják azt is, hogy a rendszer az nem megy azzal a törekvéssel szembe, hogy egyszerűsítsük és hatékonyabbá tegyük a kohéziós pénzek felhasználását. Az egyszerűsítés az irányító hatóságok előnyére is szolgál. Persze nem csak arról van szó, hogy a szabályok számát csökkentjük, persze a kvantitatív egyszerűsítés is fontos, de a minőségi, a kvalitatív egyszerűsítés is fontos, tehát hogy megfeleljenek a szabályok a céljuknak. Aztán az operatívok, operatív programok menedzsment struktúráját is lehet egyszerűsíteni, hiszen több mint ezer hatóság auditál több mint 300 operatív programot a tagállamokban. Ez azért van, mert nagyfokú autonómiát élveznek a tagállamok. Mindez kihívást jelent a kohéziós politika hatékonyságára nézve. A programokat karcsúsítani, az illetékes hatóságokat is esetleg karcsúsítani lehetne, a teljesítménymutatók alkalmazása méretgazdaságosságot jelenthet. A projektek kiválasztása, végrehajtása és monitoringja a következő terület. A gold platinget már említettem, a bizottság jelentése szerint a gold plating az az adminisztratív terhek egyharmadát teszi ki a kedvezményezettekre nézve tehát lehet racionalizálni még a projektek kiválasztását és végrehajtását is a modern technológiák jobb felhasználásával. Itt a figyelmüket felhívom a hármas mellékletre. Ez leírja, hogy hogyan nyújtják be a pályázatokat, mit kérnek a pályázóktól, illetve hogy mennyi a kiegészítő dokumentumok tárolási ideje. A negyedik egyszerűsítési terület pedig az egyszerűsített költségopciók használata, az egyszerűsített költségelszámolás az tényleg csökkentheti a kedvezményezettek terheit és a végrehajtás költségét. A jelenlegi programozási időszakban ez a leggyakrabban alkalmazott egyszerűsítési intézkedés. Az ennek az opciónak, az alkalmazásának a körét ki lehet bővíteni, újfajta támogatásokat bevezetve, plusz feltételek mellett. Hogyha csak ezt az ajánlást fogadják el, már ennek önmagában nagy hatása lenne az adminisztratív terhek csökkentésére. És az utolsó terület az egyszerűsítésben a hatékonyabb és eredményesebb kontrollok, az ellenőrző irányító hatóságok, illetve közvetítő testületek által. Az audit tapasztalatunkból kiderül, hogy a bizottságnak világos feltételeket kell lefektetni, világosan meg kell határozni ezen ellenőrzések hatáját, mert a tagállamok között jelentős különbségek vannak, a programok között is, hogy hogyan zajlanak az ellenőrzések a gyakorlatban, az is ér. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, és ugye mindig panaszkodunk a sok ellenőrzésre, és a 49. oldalon az szerepel, hogy a projektek 1,9%-át ellenőrizzük, és hát ez ugye belegondolunk, hogy azért mennyi projektről van szó. Akkor tovább megadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, köszönöm Balkó úrnak, és a munkát is nagyon köszönjük, és a mai prezentációt is. Azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű munkaalapot készít az európai alapok szabályok követésével kapcsolatban, az új MMF-fel kapcsolatban, és tehát a következő beruházási alapokkal kapcsolatos munkához, és azt gondolom, hogy a gold plating továbbra is azért nagyon sok lehetőséget kínál a fejlődésre, bár azt gondolom, hogy az EU-s támogatásokkal kapcsolatban is végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudnánk egyszerűsíteni a dolgokat. Például egy jó példa egy 16 oldalas EU projekttel kapcsolatban Franciaországban, Németországban 50 oldal, és Lengyelországban Lengyelországban 80 oldal fölötti a projekt leírás kérvény terjedelme, de hát abból látjuk, hogy a bürokrácia is növekszik nagyon sok helyen, és ezért azok számára, akik utána a forrásokban részesülnének, néha oda vezethet akár, hogy inkább lemondanak ezekről az EU forrásokról, és azt gondolom, hogy nem ide szeretnénk eljutni semmiképpen, de Nemrég volt az észak rajna vesztfáliában egy kormány igazgatóasszonynal egy megbeszélésem, hogy hogyan tudnánk ezeket a szabályokat egyszerűsíteni, és azt gondolom, hogy tehát ezeket az európai szabályokat pontosabban kell tudni megfogalmazni, hogy az egyes résztvevő tagállamok számára kevesebb legyen az interpretáció, és így ez a szabályok egyszerűsítéséhez vezessen mindez. Én azt gondolom, hogy még egy terület, amire ügyelnünk kell, hogy azok, akik részesülnek a forrásokból, azokat, azok ne kelljen, hogy állandó látogatásokat kapjanak az Európai Uniós intézmények részéről, hiszen itt nagyon sok szint is részt vesz ezekben a ö, tevékenységekben, hiszen ez is nagyon sok frusztráció oka, illetve az elutasítás oka. Én azt gondolom, hogy arra kell ügyelni, hogy mindez azért arányos maradjon, és kiegyensúlyozott maradjon ez a dolog. Tehát, hogy főként ahol egymásra épülnek a szintek, akkor az Omnibus rendelet is nagyon jó javaslatokat tesz a Crossley Islands területére nézve, és azt gondolom, hogy a bizottság is az ernyő rendeletben nagyon jó javaslatokat tesz erre nézve, tehát ezért is kérdezném a bizottságot, hogy a számvevőszék jogos megjegyzéseit hogyan kívánják figyelembe venni majd, és még a számvevőszéket kérdezném hogy mi az benyomásuk az ernyőrendelettel kapcsolatban, illetve hogy hol látnak területeket még a javításra. Köszönöm szépen. Novakov kolléganő, két szót mondja az elnök asszony, parancsoljon. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet illeti Balkórat is, és az előadónkat is a munkájukért. És hogyha van valami, amit mindenképp ki kell, hogy emeljek, az az, hogy mennyire aktuális ez a szemvevőszéki dokumentum, mert az elmúlt hónapot azt hiszem eltöltöttük a CPR rendelettel. Az egyik fő feladatunk az egyszerűsítés, és azt hiszem, hogy a bizottság az tényleg komoly lépést tett előre ezzel a javaslattal, leginkább az egyszerűsítést érintően az általányok, egyszerűsített költségelszámolás mind-mind a megoldás része, a megoldás részei, és szerintem a további adminisztratív terhek, amelyeket néha tapasztaltunk, szintén oda vezetnek, hogy a kedvezményezettek még mindig szívesebben mennek, fordulnak egy bankhoz, és fizetik a hitel kamatait, mint hogy európai finanszírozásért folyamodjanak. Sajnos ez a helyzet, és különösen a startupok, illetve a kis és középvállalkozások esetében. Ezért is gondolom, hogy mindenképpen támogatnunk kell a szemvevőszék és az Európai Bizottság erőfeszítéseit is, annak érdekében, hogy jelentős változtatásokat sikerüljön eszközölni, nem forradalmi, de legalább jelentős változtatásokat a 2020 utáni időszakban. A bizottságban működik az egyszerűsítéssel foglalkozó magas szintű munkacsoport, megvannak ugye a következtetések, ezeket idén, vagy hát legkésőbb jövőre elkezdjük végrehajtani a programozási időszak vége előtt egy évvel. További késlekedést nem engedhetünk már meg magunknak. Úgy gondolom, hogy a bizottság jelenlegi javaslatát lehetne egy picit még javítani. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament azt fogja kérni, hogy egy kicsit erősítsük, különösképpen az egyszerűsítési részt, hiszen ez egy nagyon bonyolult feladat, de ne. Tehát fogjuk ki az euroszkeptikusok vitorlájából is a szelet, akik mindent Brüsszelre kennek, és azt mondják, hogy nem érdekes, nincs erre szükség, nem kellenek ezek a projektek. Tehát köszönjük a dokumentumot, figyelembe fogjuk venni a jövőben, amikor a jobb szabályozással foglalkozunk, illetve a különböző alapokra vonatkozó szabályozást készítjük. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak, és Wagner asszony következik, tessék. Madam Chair, um, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony mondja a bizottság képviselője. Köszönöm az összefoglalást, köszönöm az előadónak az észrevételeit a dokumentummal kapcsolatban. A bizottság is átolvasta ezt a dokumentumot, jegyezte az itt megfogalmazott ajánlásokat. Köszönöm, és ugye megerősített belső kontroll, csökkentett hiba ráta, ez már teljesült a kohéziós politikában osztjuk azt a véleményt, hogy az egyszerűsítést bizonyítékokra kell alapozni. Ez nem önmagában lárpullár célkétűzés, hanem az elszámoltathatóság és a teljesítmény alapú megközelítés miatt létezik. A számvevőszék dokumentumában öt területet sorolnak fel, és mi úgy gondoljuk, hogy mindegyik területen tettünk le javaslatot az egyszerűsítésre. Ez a május 19-i bizottsági javaslat, amely a kohéziós csomagot érintette. E tekintetben szeretném felhívni a figyelmet az egyszerűsítési kézikönyvre. Ez elérhető a regionális főigazgatóság honlapján. 80 lényeges egyszerűsítési intézkedést sorol fel ez a kézikönyv a kohéziós politika területén. Persze sokkal tágabb területet ölel fel, mint ez az öt, amely a dokumentumban szerepel, de az igaz, hogy a legtöbb intézkedés erre az öt területre vonatkozik. A bizottság célkitűzése az egyszerűsítésnél a kedvezményezettekre összpontosult, és persze annak érdekében, hogy ezt el tudjuk érni, szükség van a szabályok egyszerűsítésére is, a programok kezelésére, a hatóságokra vonatkozó szabályok egyszerűsítésére is szükség van. Az eu jogszabályok, illetve az útmutatást illetően mondom, hogy a jelenlegi javaslat a CPR rendelet az 2014-hez képest szinte már a felére egyszerűsít, egyszerűsödött, és a másodlagos jogszabály, amelynek 50 főeleme volt, most már csak 10 tartalmaz a rendeletben, tehát ez azt jelenti, hogy a programozáshoz szükséges szabályok elérhetők rögtön a javaslatban. és az útmutatásokról pedig azt mondanám, hogy a bizottság szintén elkötelezte magát amellett, hogy lényegesen csökkenti ezek mennyiségét, illetve felülvizsgálja őket. Az operatív program végrehajtási struktúrákról. Itt is több egyszerűsítési megállapodás született, a jelentéstétel, a programozás területén, és ezek mind-mind sokat segítenek a program architektúra karcsúsításában, már amennyiben a tagállamok ezt választják. Ugye ki kell itt emelni, hogy ez a tagállamok döntése, az ő lehetőségük az, hogy ezt válasszák, illetve az ő szabadságuk. Persze a tárgyalásokon a bizottság ösztönzi majd a tagállamokat, hogy karcsúsított programozási architektúrát valósítsanak meg. A gold plating esetében igen, itt is szükség van egyszerűsítésre, több ajánlás született a e tekintetben, és kiemeltük, hogy az asztalon egyszerűsített szabályok fekszenek most, és ezek valószínűleg oda vezetnek majd, hogy a gold plating is csökken, tehát a tagállamok által bevezetett plusz szabályok száma is csökken. A tagállamok a programért felelősséges ható, felelős hatóságok kezében van a valódi egyszerűsítés kulcsa. Finanszírozás. Az Omnibus jogszabály komoly előrelépést tett, és a 2020 utáni időszakra vonatkozó CPR erre épít, és még tovább megy. A rendelkezésre álló általányokra gondolok például, így szélesebb körül lesz a felhasználás a javaslat szerint, és ahogy Novákov úr erre már utalt is. És a finanszírozás költségeire költségeiről szólva remélhetőleg a teljesítmény, illetve az eredmények javulni fognak. Végül pedig a hatékony és eredményes ellenőrzésre térnék ki. Itt azt mondanám, hogy több fontos fejlemény van, három, hármat emelnék ki. A menedzsment ellenőrzések karcsúsítása, ezek kötelezően kockázat alapúak, ahogy ez a CPR-ben szerepel. Van egy arányos megállapodás olyan programok ellenőrzésére, ahol a múltbeni kockázatok az elmúlt két évben arra utalnak, hogy a program végrehajtás jó, és ez itt komoly egyszerűsítést jelent az ilyen programok ellenőrzésében. És a menedzsment és ellenőrzési struktúrákról is elmondanám, hogy a beszámoltatás, az elszámoltatási funkció a menedzsment hatóságba építhető be, tehát itt is a menedzsment és kontroll funkciókat lehet karcsúsítani. Köszönöm szépen, tovább kell, hogy maradj, haladjunk, úgyhogy ezért elnézését kérem, rá kell térnünk a következő napi rendi pontra. Hogyha van még kérdésük, akkor a szembevőszékhez forduljanak. Üdvözlöm Önöket közös ülésünkön, amelyben Gregor úr fogja bemutatni a témánkat. Öné a szó parancsoljon. Dear Madam Chair, thank you. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt előadó és tisztelt parlamenti képviselők, engedjék meg, hogy az Európai Számvevőszék következő tájékoztatóját bemutassam. A tájékoztató dokumentum a 2020 utáni többéves pénzügyi keret jövőjére irányuló bizottsági javaslatról szól. Jan Gregor vagyok, a számbevőszék illetékes tagja. Gyorsan tehát bemutatom a tájékoztató dokumentumot, a kollégium ezt elfogadta, és nyilvánosságra is hozta a tegnapi napon. A mai beszámolom három részből fog állni. Az első részben az összehasonlítást fogom megejteni, tehát a két programozási időszakot hasonlítom össze, 2014 és 2017 ugye az első, és 2020-tól 2027-ig a második, az új programozási időszak. A második részben elmondom, hogy milyen eljárást alkalmaztunk a több éves pénzügyi keretek vizsgálatára, és végül pedig az első tájékoztató dokumentumról szólok néhány szót, amelyet korábban jelentetett meg a számvevőszék. A következő dián engedjék meg, hogy bemutassam az Európai Számvevőszék tevékenységeit, a, mármint az MFF-hez kapcsolódó tevékenységeket. Tehát ugye úgy döntöttünk, hogy két horizontális tájékoztatót fogunk tenni az MFF-ről. Én már februárban bemutattam önöknek egyet, és most pedig a másodikat mutatom be, amely a bizottság javaslatát követi. Több ágazati tájékoztatót is készítettünk, ebből az egyiket ma már bemutatta egy kollégám, és később majd a szemvevőszék készít még ilyen dokumentumokat, véleményeket is. Ezek közül vannak olyanok, amelyek a jogalkotási folyamat részei, tehát ahol a szemvevőszékkel konzultálnak a jogalkotási folyamat részeként. Ez leginkább a saját forrásokra vonatkozik, illetve a jogállamiság területére, és más esetekben pedig a szembevőszék véleményeket fog készíteni, ha erre felkérik, e, leginkább a parlament kéri fel. Ez a CPR rendelet témája lesz például a három alapra vonatkozóan, aztán a tengeri és halászati alap, a menekültügyi és migrációs alap, illetve a belső biztons- és belső biztonsági alap, a határ kezelési és vízumeszköz, és az, az EMF a monetáris alap. Aztán még más alapok is kapcsolatban is lehetséges, hogy ilyen dokumentumot készítsünk, még nem érkezett erre felkérés. Az MFF kommunikáció után elemeztük a javaslatot magát, és az előkészületi folyamatot. A tájékoztató nem egy audit eredménye, hanem nyilvánosan elérhető dokumentumok elemzése. Ezen a dien gyorsan bemutatom, hogy mik voltak a bizottság fő alapelvei az MFF elkészítésekor. Ugye ez volt a négy Európai Uniós hozzáadott érték, rugalmasság, egyszerűsítés, elszámoltathatóság, és, és a maga az EU hozzáadott érték, amikor a prioritásokat meghatározzák, az erőforrásokat ezekhez csatolják, az első lépés, aztán a végrehajtás, a második lépés, és végül pedig az eredmények bemutatása a harmadik szakasz. És mi megfogalmaztuk ezzel kapcsolatban a javaslatainkat. Hadd térjek rá az első szakaszra. Ennek ugye az a célja, hogy összevessem a régi és az új többéves pénzügyi keresek, kereteket. A bizottság a finanszírozásban növekedést javasolt, ifjúság, biztonság, migráció és határkezelés ezek a területek, és feltettük a kérdést, hogy vajon hogyan lehet e tekintetben összehasonlítani a jelenlegi és a jövőbeni finanszírozási kereteket. Úgy gondoltuk, hogy ennek vizsgálatához átfogó összevetésre van szükség, ezért a mai tájékoztató erre nagy figyelmet fordít, remélem, hogy sikerül is megvilágítani a bizottsági javaslat lényegét. Tehát ezen a dián az összevetés kedvéért mutatom, hogy így közelítettük meg a két időszakot, nem feltétlen egyszerű egyébként, ugyanis több tényezőt kell figyelembe venni amelyek eh, picit aláássák az összehasonlíthatóságot. Az első ugye az infláció kérdése, a adott érték az első időszak 2014 és 2020, 2011-es árakon ö, szerepelt a javaslatban, tehát hogy kicsit kiigazítsuk, 19 milliárd eurót adtunk hozzá, a második tényező, ugye sajnos még mindig nyitott kérdés a Brexit, ezt is figyelembe kellett vennünk ezt a tényezőt, tehát emiatt körülbelül 53 milliárd euró levonására volt szükség. A bizottság beslései szerint ugye ez az az összeg, amely az Egyesült Királyság kedvezményezettjeinek járna 2014-től 2020-ig. A következő kiigazítás az európai fejleményekhez igazodik, az alapok változtak, az elmúlt időszakban, ez körülbelül 28 milliárd eurót jelent, és ezt is hozzá kell adni az összevetés miatt, és végül pedig megváltozott a címek szerkezete is. Nem az átfogó összeg esetében fontos ez, hanem az egyes főcímek összehasonlításakor és prioritások összehasonlításakor. A következő dián láthatják, a változásokat, legalábbis igyekeztünk ezeket kiemelni. A, prioritásokon volt, amit átneveztek, a természetes erőforrások és környezetvédelem, aztán migráció és határkezelés, plusz biztonság és védelem. A nyilakkal igyekeztünk jobban mutatni, hogy hogyan kerülnek át a programok az MFF főcímei alá csak a mezőgazdaság és az adminisztráció maradt változatlan. A legnagyobb esetben megosztott végrehajtásban hajtják végre a programokat. A paramétereket nem ismertük a kiadások allokációjakor, de hát ettől függetlenül igyekeztünk ezeket felbecsülni a mezőgazdaság és más területeken és ezen a dián próbáltuk összevetni a bizottság javaslatának teljes volumenét. Itt láthatják jelen árakon, folyóárakon, hogy ez mit jelent. 1 trillió 87 milliárd euró, a régi, és az új pedig 1 trillió 279 milliárd euró, mondom, hogy folyó árakon, folyóárakról van szó, az összes kiigazítás alkalmazásával, amelyet eh, az előbb, amelyeket az előbb említettem. A reál növekedés az 5 százalék, ez 53 milliárd eurót jelent a két programozási időszak között. A GIEN GNI szempontjából 1,16%-ról 1,11%-os a csökkenés, 1,11%-ra csökkent a GNI arány, ez az EU27-re kivetítve. Nézzük, nézzük a címek, a fejezetek szerkezetét. A természeti erőforrások környezetvédelem csökkent, ennek a szimmetrikus hatásai vannak magán a fejezeten belül, a közvetlen kifizetéseket 11%-kal csökkentik, a vidékfejlesztést 28%-kal, de hát legyünk felrek, azért az is igaz, hogy ez kapcsolódik ahhoz, hogy született egy javaslat arra, hogy megváltoztassák a társfinanszírozást az ágazati szabályozásban. Tehát mindennek a hatása a programok volumelére nem 20%, hanem kevesebb és végül pedig a környezetvédelmi és éghajlati célokra növekedést javasolnak 50%-ost. A következő fontos fejezet a kohézió és az értékek, a kohéziós alapok, az ERDF, a kohéziós alap, az Európai Szociális Alap. Itt 10%-os változás van, és megint ennek is van aszimmetrikus hatása. Az ERDF esetében 2%-os a csökkenték, a kohéziós alapban 45%, az ESZ-ben pedig 7%. Azonban az Erasmus Plus 92%-kal nő. Az európai közigazgatás fejezet 7%-kal nő, 3% az intézményeknek, és a többi pedig az európai iskoláknak, illetve a nyugdíjalapnak jut. A következő dián hadd mondjam, hogy a prioritások átalakítása 150 milliárd eurót fed le, 115 milliárd eurót fed le, a meglévő politikák között rangsorolják át, szerkesztik a prioritásokat. Más szóval, minden egyes euró esetében, amit átirányítanak, a bizottság azt javasolja, hogy az új erőforrásokból egészítsünk ki minden egyes eurót még 80 centtel. A második szakaszban arról fogok szólni itt az előadásomban, hogy ez az eljárás hogyan alakult, mármint az MFF esetében. Az MFF javaslat az egy szélesebb vita részét képezte, és volt spending review, tehát a pénzek elköltérése vonatkozó felülvizsgálat az MFF javaslat mellé, ami nagyon hasznos elemeket tartalmazott. És ezen a dián láthatják, hogy hogyan lehet értékelni a prioritásokat. A, van, van egy sajnálatos körülmény, amiről be kell, hogy számoljak ez a bizottság nem a bizottság kezében van, a befolyása nem terjed erre ki. Még mindig megvan a 2030-as stratégia, a bizottságnak viszont ugye be kellett nyújtani a javaslatát, és hát persze a tervezetet, az MFF tervezetet úgy készítette el, hogy az állam és kormány főkkel előtte februárban konzultált. A jövőre nézve ez azért kihívás, mert egyszer csak 2030-ig megjelennek az új prioritások, és akkor felmerül a kérdés, hogy ezek a prioritások következetesek lesznek-e, az MFF-hez fognak igazodni, vagy sem. És akkor ugye mi a teendő? A következő dián a várakozásokat láthatják, tehát a bizottság dokumentumában szerepelt ez a megközelítés a eh, hozadott európai értékről, a közlekedési lámpa módszert alkalmazzák. A társfinanszírozás intenzitás, intenzitásától függően. Mi nem igazán tudtuk a, fel, a pénzek felhasználásának felülvizsgálata, illetve a javaslat között a kapcsolatot megteremteni. A bizottság megtette ezt, de az eredményei ennek a vizsgálatnak nem voltak elérhetőek a számunkra. A következő dián látják, megpróbáltuk értékelni, hogy a bizottság a javaslatainkat mennyire vette figyelembe, tehát itt azt láthatják, hogy egy elem van a rugalmassággal kapcsolatos, amely teljesen megjelent a javaslatban, és van egy, ahol nagyon kicsi az előrelépés, ez pedig az általános megközelítés az Európai Számbevőszék audit jogaival kapcsolatban, tehát hogy az Európai Unió belül vagy pedig kormányközi megállapodásokban rendezik -e ezt. És végül pedig azzal fejezném be, hogy az utolsó díját bemutatom önöknek, itt a kihívások szerepelnek, ezt a diát is persze a javaslat alapján készítettük, és az előző tájékoztatóra támaszkodtunk. Azzal zárnám, hogy az év második felében a számpevőszék több véleményt fog majd készíteni a javasolt jogszabályról. Köszönöm a figyelmüket. Nagyszerű, köszönöm szépen. Szávam a kolléga, a mi jelentéstevünk, parancsoljon. Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Külön köszönet illeti az Európai Számbevőszéket és az illetékes számbevőt Gregor urat. Először is szeretném elmondani, mennyire nagyra értékelem a számvevőszék munkáját általában. Egy nagyon át, e, át, átfogó áttekintést kaptunk az Európai Bizottság MFF javaslatáról. Külön örülök annak, hogy a dokumentum, amelyről most szó van, nagyon világos, könnyen olvasható, konstruktív is, hiszen kiemeli a főbb erősségeket és hiányosságokat. A szembevőszék lényegében ugyanazokra a hiányosságokra mutatott rá, amelyekre mi is felhívtuk a figyelmet itt az Európai Parlamentben, a Költségvetési és Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban. A szemvevőszék emellett hasonló konklúziókat is vont le, mint mi a saját elemzésünkben. Amíg a szembevőszék rámutat az Európai Bizottság előrelépéseire az MFF javaslatban a hiányosságok azért hangsúlyosabbak. Vannak javaslatok, amelyek nagyobb rugalmasságra hívják fel a figyelmet, illetve az egyszerűsítése, de szerintem még mindig nem elég ambiciózusak tekintettel azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kell néznünk. Azt hiszem, teljesen egyetérthetünk a számbevőszékkel abban, hogy az Európai Bizottság javaslata nem ad világos áttekintést a kiadásokban megmutatkozó változásokra. Mi is küzdöttünk a számokkal itt a parlamentben, és különböző összegekre jutottunk. Nagyon bonyolult az egész helyzet. Egyelőre még nem kaptuk meg az összes választ, amit amit várunk a bizottságtól, és ezért nem teljesen egyszerű látni a javaslat céljait. Reménykedtünk abban, hogy olyan javaslat készül, amely a Brexit miatti költségvetési hiányokat át tudja hidalni, miközben olyan költségvetést is szerettünk volna, amely az Európai Unió feladataira és a polgárok elvárásainak teljesítésére is lehetőséget biztosít. A migráció és a menekültügy is itt van, erre többet fordítunk, de a hagyományos területeken azért igen drámai csökkentéseket látunk. Az Európai Parlament szeretett volna erősebb, ambiciózusabb költségvetést, erősebb, ambiciózusabb saját forrásokkal is. Ha megnézzük a jelenlegi MFF-et, és azt összehasonlítjuk a javasolt MFF-fel, nagyobb számokat látunk, de nem látunk erősebb EU-s költségvetést. Az összegek növekedése ellenére az 27-ek hozzájárulása a GNI-hoz viszonyítva sajnálatos módon csökken. Emellett úgy látom, hogy az Európai Bizottság olyan összegeket használt, amelyek leginkább az ő céljait szolgálják, a csökkentéseket kisebbnek tünteti fel, a növeke- és a növekedéseket nagyobbnak. Amikor azonban összehasonlítjuk ezeket a számokat a releváns számokkal, azt látjuk, hogy a hagyományos programokban a csökkentések még nagyobbak, és az új prioritásokra nem tudunk annyi, olyan sokat fordítani, mint amennyit eredetileg ígértek. Emellett a számvevőszék is rámutatott arra, hogy a bizottságnak nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az európai hozzáadott értékre. Kis szerepet akarunk vállalni kis dolgokban, nagyot a nagy dolgokban, de a javaslatból még mindig hiányoznak a megfelelő mutatók és a konkrét magyarázatok az EU-s kiadásokhoz kapcsolódóan. És szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság kérte, hogy jelentősen korszerűsítsük és alakítsuk át a költségvetést, mégpedig a teljesítmény alapú költségvetésnek megfelelően. Ennek a kérésnek nem tettek eleget. A szembevőszék felsorolta a kihívásokat, és igen, ezeket ajánlásként kellene értelmeznünk. Ennek értelmében a számbevőszék lehetett volna kicsit bátrabb is, és ajánlásait érthetőbben, világosabban fogalmazhatta volna meg, konkrét ajánlások formájában. Végezettől még egyszer méltányolnám a számvevőszék munkáját. Nem tökéletes a dokumentum, de egy nagyon érthető, nyilvános információkat tartalmazó dokumentum született, amely remélhetően majd az összes érintett döntéshozó asztalára kerül, és remélem, hogy az európai polgárok is forgatják majd ezt a dokumentumot, hiszen őket is jobban be kellene vonni a folyamatba. Köszönöm szépen a szemvevőszéknek és annak illetékes tagjának, Gregor úrnak. Ayala Sander kolléganőnek adok szót, de kérném, hogy legyen rövid, mert már nem marad sok időnk. Inez. Sí, bueno, como es la primera, además que había más escuchar también al, al colega Fernández. Sí, solamente agradecer. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a számvevőszéknek, hogy elkészítette ezt a dokumentumot, mégpedig ilyen gyorsan. Köszönöm, hogy a számbevőszék ilyen gyorsan elkészült ezzel a szöveggel hiszen a parlament még az első olvasatnál tart. Szeretnék az Európai Bizottsághoz intézni néhány kérdést, mert aggódom, aggaszt az a tény, hogy a költségvetést szerettük volna hatékonyá tenni, próbáltuk meghatározni a mutatókat, amelyekkel a teljesítmény mérhető, és amelyek révén a polgárok számára is érthetővé válik a összes információ. Foglalkozunk a következő MFF-fel, amelyre már javaslatot tett az Európai Bizottság. És persze tudom, hogy az elkövetkezendő évek stratégiáját befolyásolja az elmúlt évek válsága, ezért nagyon nehéz egy olyan stratégiai tervet kidolgozni, amely középtávon és hosszú távon is százszázalékosan megbízható és működőképes, hiszen gyakran az újonnan kialakult helyzetre kell reagálnunk. Értem, hogy az Európai Bizottságnak ezért nehéz a dolga, nagyon nehéz egy ilyen hosszú távú előrejelzést készíteni, különösen, Azért is, mert néha a többi intézmény megnehezíti a többiek dolgát, a bizottság dolgát. Ezért a bizottsághoz fordulok most. Azt szeretném tudni, hogy hogyan tudjuk az eredményeket mérni, milyen mutatók segítségével, és a számbevőszéktől azt kérdezem, hogy szerintük a bizottság által javasolt új eszközök mennyiben lesznek hasznosak. Én innen a parlament szemszögéből azt látom, hogy programokat indítunk el a meglévő jogszabályok alapján, de egyre nehezebb a szabályokat végrehajtani. Fernándes képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a szembevőszéknek, ezért az állásfoglalásért. Szeretném azt is, hogyha a számvevőszék egy nap véleményt nyilváníthatna a módszertanról is. Hát ugye nyilván az összegekről sem beszél, arról sem nyilvánít vélemény, de mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. A bizottság módszertana top-down módszertan, felülről lefelé, és a csökkentésen alapszik. Ugye megad egy százalékot a kifizetésekre körülbelül, amit a tagállamok akarnak, és akkor utána fogja a prioritásokat, és így osztja ezt el. Tehát a bizottság így jár el, leginkább, mivel a tanács ezt erőlteti pedig a helyes megközelítés az lenne, hogy azt a kérdést tesszük fel, hogy mit akarunk. Mit akarunk a közös halászati politikára, mennyit, mit akarunk a kohéziós politikával elérni, mennyire van szükség, a védelmi politikára, az ifjúságra, az Erasmus pluszra és így tovább, és akkor utána összeadjuk ezeket az összegeket, és így jön ki a végeredmény, ez lenne a jó módszertan. A számvevőszék nyilatkozhatna, hogy mit gondol erről a módszertanról, és mit gondol a az összegekről. A másik átláthatóság a kohéziós politikát bemutatta a bizottság, ugye csökkentett, a csökkentésekkel, a folyóárakon. A csökkentések tehát magasabbak, de a nemzeti borítékokat úgymond azt is folyóárakon prezentálja, a tagállamok a kohéziós államok a tagállamok a kohéziós politikáról szintén folyóárakon beszél, beszélnek, tehát mindig a folyóárakat használják, viszont ez így teljes kavarodást okoz. Tehát mindig meg kell határozni most akkor konstansárak vagy folyóárak, mit használunk, össze-vissza ezt nem lehet és a definícióról is meg kéne állapodnunk. Mindenki állandóan a hozzáadott értéket hangoztatja, de nincsenek definíciója. A számvevőszék tudna nekünk segíteni, el tudná mondani, hogy mit jelent a hozzáadott érték? Hát ez nagyon könnyű azt hangoztatni, hogy azt szeretnénk, hogy minden projektnek legyen hozzáadott értéke. És az utolsó dolog a rugalmasság, igen, de a kérdés, hogy meddig? Mert maximális rugalmasság az az lenne, hogyha csak egy rublika lenne, akár egy költségvetési sor. Hát ez lenne a hiper rugalmasság. Na jó, igen, tehát ezért mondom, hogy, maxi- hogy rugalmasság, na de átláthatóság és a világos ö, fogalmazása is szükség van, ez gyakorlatilag a 2020 plusz stratégia, de hát nyilván a védelmi és biztonság, illetve migrációs kérdések képezik a prioritást. Köszönöm szépen. 12.30-kor leáll a tolmácsolás, úgyhogy angolul kell majd folytatnunk. Kedves kollégák, mondja Ali úr, köszönöm ezt az átfogó beszámolót, amelyet meghallgathattunk. Tényleg nagyon színvonalas, és a következő MFF-ben ugye a bevételi és kiadási oldalt is vizsgálni kell, illetve azt, hogy kompatibilis-e a mostani MFF paraméterekkel az új szakasz. Az összevető elemzés az nagyon hasznos, mert így lehet a változások logikáját és hatáját vizsgálni és ezt a tapasztalatot, vagy ezt az információt fel tudjuk használni a következő programozási időszakban. Az a számunkra elküldött információk alapján, illetve amelyeket elmondtak, úgy gondolom, hogy egy-két témát azért még tisztázni lehetne. Ezek közül az egyik az egy átfogó EU stratégia, amely a nemzet közi kötelezettségvállalásokat, szabályokat kellene, hogy tartalmazza, és stratégiai célokat kellene, hogy tartalmazzon, amelyeket hosszú távon kell elérni. Például az lehetne egy ilyen 2020-30-as stratégia, amely a következő programozási időszakot meghatározza, mert hát azért azt el kell ismerjük, hogy még mindig nem létezik stratégia a következő időszakra. A következő MFF-ről beszélünk, de de nincs meg ehhez a stratégia. Hát ez komolytalan, hogy nincs a következő tíz évre stratégia, és közben a következő MFF-ről beszélünk ebbe az irányba mutat az a kérdésem, hogy mi a véleményük ennek a megvalósíthatóságáról. A második dolog, hogy minden EU-s testület esetében legyen audit felhatalmazás, akár az Európai Unió jogi jogrendjén kívüli szervezetek esetében is. És itt a tolmácsok tájékoztatják a hallgatóságot, hogy túllépést nem biztosítanak, és a tiltakozás egy része az, hogy a tolmácsolás leáll